Alors, mesdames et messieurs, monsieur... Hölgyeim és uraim, tisztelt Pibax, biztos úr, kedves kollégák, köszönöm, hogy szépen csendben leülnek. Mindenkit szeretnék üdvözölni a Fejlesztési Bizottság és az Emberi Jogi Albizottság nevében, és általában az Európai Parlament részéről a parlamentek közötti tárgyaláson, megbeszélésen az emberi jogok feltételhez szabályozás szabása témájában és az általában fejlesztési politikára pontosításokkal fogok élni. Mindenkinek van egy kék papírja, egy kék dossziéja. A Fejlesztési Bizottság mindig ilyen kék papírokkal dolgozik. A kék papírnak az a lényege, hogy ezen lehet szót kérni. Mivel nem tudtuk ezt előre közölni önökkel, ezért a következő módon fogunk eljárni. Ha valaki szót szeretne kapni, emelje föl a kezét. Hogyha kék papírról akarja ezt bejelenteni, tegye úgy meg, de ez egy nagyon hivatalos eljárás, az európai képviselők egyébként sose töltik ki a kék papírt, és ez mindig csak bonyolítja a dolgot, meg negyed órát is igénybe venni, hogy megmagyarázzuk, hogy hogy kell kitölteni. Akár fölemerik a kezüket, akár beegyek a kék papírt, mind a két mód jó. Ha valaki nem ismerne, Michel Striffler vagyok, az első elnök helyettese az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának. Nagy me- megbecsülésnek tartom, hogy Barbara Lospiller kolléganővel együtt elnökölhetek ezen a ma délutáni programon. A második részben lesz ő az elnöke, ő az Emberi Jogi Albizottságnak az elnöke. Úgyhogy üdvözlöm a nemzeti parlamentek delegációit, akik eljöttek erre a mai ülésre, és remélem, hogy a mai vita hatékonyan hozzá fog járulni ahhoz, hogy kölcsönösen jobban megismerjük egymást, hogy szorosabb lehessen az együttműködés az intézményeink között. És ha lehetséges, hogy több egyeztetésre, több koherenciára legyen lehetőség a nemzeti és Európai Uniós szinten végzett politikai munka tekintetében, a mindenki a saját illetékességében természetesen. Két részre osztik a mai napi rend, ahogy ezt tudják. Az első részben azzal fogunk foglalkozni, hogy akadályozza-e az emberi jogi feltételekhez való kötöttség a szegénység csökkentését. A második rész pedig a feltételekhez szabás hatékonyságát fogja elemezni, amikor többféle adományozó foglalkozik a környezetben. Az Európai Parlamenti és Nemzeti Parlamenti képviselők folyamatosan foglalkoznak az emberi jogi feltételekhez kötéssel. De azért engedjék meg, hogy még Andris Pivax, ahogy már mondtam egyébként, fejlesztési biztos urat még egyszer üdvözöljem, egyszer szóval megtettem, de még egyszer megteszem, mert most olvasom a papíromat. Úgyhogy ő foglalkozik a mi témánkkal. Pibák úr, öné a szó. Mais vous pouvez quand même lui servir le café non, non, parce que j'étais un peu trop rapide. Non, non, merci. merci. Ah, hein, parce que... <laughs> túl gyors voltam, és nem tudtam meginni a kávéját. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt Nemzeti Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Tényleg nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, és hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy megtette ezt a kezdeményezést, megszervezte ezt a parlamentközi meghallgatást, hiszen rendkívül fontos témáról van szó a következő évek fejlesztési politikája szempontjából. Először is az ENSZ jelentéséből tudok csak idézni a szabadság bővítése témájában. A biztonságfejlődés fejlesztés nélkül nem létezik, viszont a fejlesztés biztonság nélkül nem létezik, és mindenhez tisztában kell, tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Nem lesz EU fejlesztési politika biztonság nélkül, nem lesz EU biztonsági politika fejlődés nélkül, és semmi elvárásunk nem lehet, ha csak nem az emberi jogokat részletesen beépítjük a fejlesztési politikánkba. Véleményem szerint épp, épp itt az ideje, hogy az emberi jogoknak a fejlesztési politikában megfelelő szerepet biztosítsunk. Pontosan ez az, ami a szándékunk, és ennek alapján fogalmaztuk meg a bizottság új fejlesztési politikáját, az Agenda for Change címmel. Az elterjedő szegénység ellen hatékonyabban kívánunk fölépni. Az EU programokban, a jó kormányzás, az emberi jogi témájákban is számít, és nagyon fontosak ezek a szempontok, és nagyon fontos a fejlődő országok fenntartható fejlődése szempontjából. Ugyanakkor, ha megnézzük a forrásokat, az EU forrásokat oda kell eljutatni, ahol a legnagyobb igény van, igény van rájuk, és ahol a leghatásosabbak lehetnek. És ki tudja jobban megérteni mindezt, mint önök? Az önök tapasztalata és az önök vállalásai a demokrácia és a fejlődés területén példanélküli. Nem romantikus megközelítése a fejlődésnek, vagy az emberi jogoknak mindez, egy, ez egy teljesen pragmatikus megközelítés. Intelligens feltételekhez szabás kell kialakítanunk. Az utóbbi események az észak-afrikai országokban azt bizonyítják, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a jogkormányzás kormányzás feltételekhez kapcsolódik, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük itt a támogatási igényeket. Az arab tavasz is mindezt bizonyítja. Bátor fiatalok az arab világban ugyanazt érdemlik, de milyen pragmatikus tanulságokat vonhatunk le az arab tavaszból? A stabilitás, az emberi jogok kérdése rendkívül fontos ezen folyamatok szempontjából. Mielőtt folytatnám ezt a témát, három fontos dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy a feltételekhez szabás az nem lehet űrügy arra, hogy megszüntessük a támogatást. És nem vezethet ahhoz, hogy azok az emberek, akik igénylik a támogatásunkat, ezt nem kaphassák meg. Figyelembe kell venni a lehetőségeket, a képességeket, az igényeket és a partner ország teljesítését több figyelmet kell adni az országokkal kapcsolatos demokratikus kormányzási témáknak, és konkrétan az emberi jogoknak. Második fontos megjegyzésem, nem arról van szó, hogy kioktassuk ezeket az országokat, itt interakcióról van szó, általános, univerzális egyezményeken alapuló értékek alapján. A harmadik megjegyzésem, időre van szükség, hogy eredményt tudjunk elérni. Sokszor túlbecsüljük azt, hogy rövid távon mit tudunk elérni. De rendszeresen alulbecsüljük azt is, hogy hosszú távon mit tudunk elérni. Az Európai Unió soha nem fog semlegesen hozzáállni, amikor megszegik az emberi jogokat. Továbbra is fenn kell tartanunk az egyensúlyt, a megelőző és a reagáló fellépésünk területén a külügyi politikában. Ezért több dimenziós megközelítésre van szükség, amikor az emberi jogokkal kapcsolatos témákról beszélünk. Három els, tehát politikai párbeszédre, pénzügyi és technikai együttműködésre van szükség, és korlátozó intézkedésekre. De van egy negyedik dimenzió is, a koherencia a fellépésünk területén. Az első dimenzióval kapcsolatban. A politikai párbeszéd a partner országokkal azt célozza, hogy az emberi jogok és a demokratikus elvek, a jogállam és a jogkormányzás megfelelően működjön az ország szintjén. A politikai párbeszédünk alapja egy átfogó listát tartalmaz struktúrált párbeszédek, konzultáció, megállapodásokon alapuló párbeszédek, adhok párbeszédek és konzultációk. A, pár, a párbeszéden keresztül már korán meg tudjuk határozni, hogyha problémák merülnek föl. Ahhoz, hogy a politikai párbeszéd hatékony legyen, rendszeresen kell végezni, szisztematikusan és be kell vonni a civil társadalmat. Valójában az ilyenfajta fellépés működik a nemek közti egyen, egyenjogosság témája területén. 2010-ben fogadtunk el egy ilyen dokumentumot. 15% helyi szinten működik a politikai párbeszédnek ezen a területen. A gazdasági vagy más szavakkal korlátozó intézkedések, ez csak utolsó forrás kell, hogy legyen, nem szabad, hogy általános gyakorlattá váljon. Vannak olyan esetek, amikor ezek az intézkedések szükségesek. Ilyen esetekben bármilyen javasolt korlátozó intézkedésnek a lakosságra történő hatását mindig is teljes mértékben figyelembe kell venni. Hogy mondjak egy példát erre. Zimbabvében nem is kell bemutatnom, hogy milyen az emberi jogok helyzete. 2010-ben föl kellett, hogy függesszük a támogatást. Ez kivéve a humanitárius és a szociális támogatásokat általános politikai megállapodás megkötéséhez kötöttük azt, hogy folytassuk a támogatást. A döntésnek nem az volt a lényege, hogy az zimbabwei lakosság ellen lépjünk fel, hiszen a emberi, az Európai Unió továbbra is folytatja a humanitárius fellépést, projekteket tovább viszi, támogatja közvetlenül a szociális szférában a lakosságot, és a, a civil szervezeteket is, amelyek demokratizálásért lépnek föl. Úgyhogy a korlátozó intézkedések nem korlátozhatják az emberek helyi támogatását részünkről. És most rátérnek a harmadik dimenzióra, támogatás. Az összes együttműködési eszközünk strukturális reformokat és a demokratikus irányítást tartalmaznak. Ebbe beleértendő az intézményépítés kapacitása, fontos emberjogi intézményeknél képzést is tartalmaz, oktatási programokat, figyelemfelhívást és hálózati tevékenységeket van az Európai Demokrácia és Emberjogi Eszköz is olyan helyzetekre, amelyeket érzékenynek tekintünk, és olyan országok esetében, ahol korlátozott, vagy nagyon korlátozott a nem állami szereplők lehetősége. Ez az Európai Demokratikus és Emberjogi Eszköz csak akkor, csak akkor tud működni, hogyha a fogadó országban is erre van fogadókészség legfontosabb elvek alapján működik ez. A lényeg az emberi jogok védelme és a demokratikus folyamatok támogatása. Védjük az emberi jogi aktivistákat és az ilyen célú csoportokat. Így például a visszaélések áldozatai tudjuk védeni, sokszor ez csak ez fizikai védelmet jelent az egyének szempontjából, vagy pedig a veszélyes helyzetből meg tudjuk őket menteni. Biztos vagyok benne, hogy nem csak én, hanem önök is büszkék ezekre a kezdeményezésekre, de ez nem elégséges, sokkal többre vagyunk képesek. Az Agenda for Change, amelyet most javaslok, ennek a lényege, hogy a jelenlegi gyakorlatot kibővítsük, és felmérjük, hogy az együttműködésünknek milyen hatása van a partner országok demokratikus fejlődésére. Saját tapasztalatomból tudom, hogy milyen az, amikor ott olyan helyen él az e- ember, ahol az alapvető szabadságjogokat is megszegik, és az emberi jogokat. Az EU támogatása jövőbeni partner országok szempontjából, hogy én ezt korlátozni kívánom, az egy rossz értelmezés felül kívánjuk vizsgálni a jelenlegi programot a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan. Ez egyedülálló lehetőséget biztosít számunkra, hogy még jobban bevezessük a gyakorlati programjainkba az emberi jogi és a demokratikus szempontokat. A célunk az kell, hogy legyen, hogy túl lássunk magukon az eszközökön. Az emberi jog és a demokrácia a napi gyakorlatban be kell, hogy épüljön az összes eszközbe. A költségvetési támogatás ezt jól bizonyítja. Ez az egyik lehetősége a támogatásnak, de lehetővé teszi, hogy a legfontosabb fejlesztési célokat meg tudjuk valósítani, és a kormányokkal ezekről egyeztetni tudjunk az emberi jogok mindig is a középpontban fognak állni, amikor a partnerország profilját értelmezzük vagy értékeljük, és amikor azt ítéljük meg, hogy kaphatnak-e költségvetési támogatást. Ez a három dimenzió önmagában már lehetőséget biztosít az előrelépésre. De fontos, hogy nagyobb legyen a koherencia, a politikai párbeszéd és az együttműködési programjaink között harmadik országokkal. Ezért említettem a negyedik de dimenziót, a koherenciát a fellépésünk során. Van egy sor olyan dolog, amit megtehetünk azért, hogy ez működjön. Van egy négy pontos lista, stratégiai megközelítést kell alkalmaznunk a jövőben is, legyen kiegészítő jellege a különböző EU pénzügyi eszközöknek és ezeket rendszeresen, szisztematikusan kell alkalmazni. Ez kezdődjön a programozással. Második, az emberi jogi stratégiák és a EU delegációk által készített javaslatok a tagállamok szintjén fontos kiinduló pontok lehetnek a fő emberi jogi problémák kezelése területén egy adott országban, illetve a monitorozási mechanizmusok felállításában, amikor az emberi jogokat vizsgáljuk. Harmadik, az emberi jogok az ENSZ közgyűlésén folyamatosan felmerülnek, de más nemzetközi szervezeteknél is ez így kell, hogy működjön, illetve a fő donorországok esetében. A negyedik, az EU egy fontos nemzetközi szereplő, és hozzá tud járulni jelentősen ahhoz, hogy felhívja még, jobban, még inkább a figyelmet az emberi jogok kérdésére. Ez a tagállamok számára és az egész EU számára azt jelenti, hogy proaktívabb módon kell fölépni, és a nemzetközi agendára mindig föl kell tudnunk vetetni az emberi jogi kérdéseket, a monetárius kérdéseket. Tisztelt eh, képviselők, én nem igazán szeretem ezt a megfogalmazást, a feltételekhez kötöttséget. A célunk az kell, hogy legyen, hogy felszámoljuk a szegénységet. De de ahhoz, hogy ez fenntartható módon működhessen, ahhoz rendkívül fontos, hogy az emberi jogi szempontok szerepeljenek a fejlesztési agendában. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup, Monsieur Pibals. Köszönöm szépen Pibals úr. Szeretnék köszöntet mondani Fernandez Shaw úrnak is, hogy eljött az ülésre, és köszönet azért is, hogy bemutatta a, be fogja mutatni a vita során az intézményi szempontokat. Fernández Sahor fogja bemutatni tehát a ülésünkön, igen, akkor most már így végleges, a külügyi szolgálat részéről mutatja be a programot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a fő képviselő Aston asszony nevében szeretném bemutatni az EEAS aspektusait. A biztos óra után mindig nagyon nehéz megszólalni. Úgy gondolom, hogy nagyon jól rávilágított sok olyan témára, amit én is szerettem volna bemutatni. Mindenesetre szeretnék néhány témát részletesebben kifejteni. Kap kapcsolat az emberi jogok és a fejlesztési program között, miért kell, hogy együtt dolgozzunk a fejlesztési programokon, emberi jogi, biztonsági kérdéseken. És azt is szeretném elmondani, hogy a vitának a címe arra utal, hogy az emberi jogi kérdések és a fejlesztési politikák egymás ellen dolgoznak, tehát vagy az egyik, vagy a másik jön ki ebből győztesként. De nem hiszem, hogy európai szinten ezt így fognánk föl. Szerintem az emberi jogokat próbáljuk támogatni, és próbáljuk a fejlesztést is támogatni. A Lisszaboni szerződés is ezt mondja hiszen ez állította fel a külügyi szolgálatot, és kimondja, hogy ezek prioritások, emberi jogok és fejlesztési politika, és egyenlő joga van ennek a két aspektusnak nehéz olyan módon dolgozni, amikor úgy tűnik, mintha egymás ellen dolgoznánk, de hát működnénk, de ez nem így van. Ezért hangsúlyozni kívánom az intelligens feltételekhez kötöttséget, amit Pibax biztos úr is említett. Nagyon fontos a politikai párbeszéd, fejlesztési politika, emberjogi stratégiák. Úgy gondolom, hogy mindannyian mindent tőlünk telhetőt megteszünk ezekért de föl kell számolnunk ezt az elképzelést, hogy a feltételekhez szabás és az emberi jogi standardok negatív hatással járhatnak a fejlesztési politikára. Nem szabad ezt ezzel egyetértenünk, hiszen itt Európában pontosan a másik irányban próbálunk dolgozni, hogy ezek támogassák és erősítsék egymást, ahogy azt a biztos úr is mondta. Következő fő gondolatom az átfogó jelleg és a koherencia. Ezen dolgozunk jelenleg. Megpróbáljuk a külügyi szolgálatot és a külpolitikai fejlesztési szolgálatot egyeztetni, és ugyanazt a célt támogatni ezekkel amikor ezek szegénység csökkentésére vagy emberi jogi témákra vonatkoznak, hiszen ezek együtt tudnak működni, és ugyanazokat a célokat tudják szolgálni. Ha ezt megtesszük, már most is 14 emberi jogi párbeszédet folytatunk a világban. Az emberi jogi stratégiák kialakításához több harmadik országban hozzájárunk, és természetesen most készülünk fel a következő több éves pénzügyi tervre, amiről beszélt a biztos úr is. Úgy gondolom, hogy fontos ez az időszak, amikor a következő finanszírozási időszakra vonatkozóan már, ami a Lisszaboni szerződés hatája alatt indul, próbáljuk a külügyi szolgálatot is megfelelően ellátni az eas e nak szoros a kapcsolat a PIVAX biztos úrhoz és az ő portfóliához, Természetesen szoros az együttműködés Catherine Ashton és a biztos úr között. Ez az intézményi felállás, és a lehető legjobb opciókat és prioritásokat próbáljuk kialakítani azért, hogy koherensen működhessenek ezek a szakpolitikák. Az egyik olyan elképzelés, amit a biztos úr is említett, a politikai párbeszéd. Ez egy nagyon fontos eszköz az EU kezében, diplomáciai eszköz, ezt teljes mértékben ki kell használni, azért, hogy az emberi jogi és a fejlesztési politikáink legfontosabb céljait elő tudjuk mozdítani. Az intelligens feltételekhez kötést is említette a biztos úr. Dolgoznunk kell ezen a négy említett kritérium alapján. Szeretnék egy specifikus elemet kiemelni. A ma délutáni vitában is ez talán fontos szerepet fog kapni és nagy örömömre szolgál, hogy a nemzeti parlamenti képviselők itt vannak ma. Van egy új donori, új szereplői felállás, a koherencia, az átfogó jelleg, az EU szintű kell legyen, EU és tagállami szintű is kell, hogy legyen közös programokon is együtt dolgozunk, a tagállamokkal is egyeztetünk, hogyan lehet a közös megközelítést támogatni a harmadik országokban, új donorokkal, az új olyan felépő szereplőkkel. Az EU-nak közösen kell fellépnie. Minél nagyobb súlya lehet az EU-nak, annál jobban tudjuk az üzenetet közölni. A fejlesztés emberi jogi témában egyetemek az üzeneteink de sokszor nem elég a súlyunk. Ezért úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek és természetesen az Európai Parlament is, a tagállamok és az EU közösen kell, hogy fellépjen, hogy a megfelelő üzenetet adjuk, megfelelő módon, megfelelő súlya, hogy fogadják ezeket, és szerintem ez a legjobb feltételhez kötés. Hogyha közösen lépünk föl, akkor tudjuk a leginkább érvényesíteni a feltételeket. szeretném azt is elmondani, hogy hasonló üléseket szervezünk, és nagyon örülök, hogy a parlament megoldotta, hogy a mi bizottságaink találkozni tudjanak, hiszen a, nálunk is van emberi jogi munkacsoport, fejlesztési munkacsoport, és hasonló aspektusokból vizsgáljuk a kérdéseket és így lehetőség van arra, hogy együtt lépjünk fel a fejlesztési emberi jogi demokratikus kérdésekben. Végül szeretnék köszönetet mondani, hogy az EKS-nek lehetőséget biztosítottak, illetve Aston asszonynak is, hogy bemutassuk, hogy az EKS hogy járul hozzá a kiegyensúlyozott megközelítéshez, a fejlődési, fejlesztési, emberi jogi politikákban a prioritásunk hogyan próbál érvényesülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék köszöntet mondani a biztos úrnak és Fernández Sa úrnak, hogy eljöttek erre az ülésre. Köszönöm a bevezetőjüket, és köszönöm, hogy bemutatták az intézményeknek a elképzelését a témával, témánkkal kapcsolatban. A biztos úr és az LKS képviselőjét követően most megkezdjük az ülésünk első felét, vagyis a vitánk témája, hogy akadályozza-e az emberi jogi feltételhez való kötöttség a szegénység csökkentését, manapság a fejlesztés és az emberi jogi feltételek szorosan összekapcsolódnak egymáshoz. Egyre szélesebb a konszenzus a emberi jogok, jogi feltételekhez való kötöttség területén a fejlesztési politikában, tehát nem csak politikai, nem csak polgári, hanem a társadalmi jogokat is emberi jogoknak kell tekinteni, a szociális jogokat. Így a legtöbb Európai Unió és harmadik ország közti együttműködő megállapodás, amiben van pénzügyi támogatás, előírja, hogy a kérdéses ország tartsa tiszteletben az alapjogokat. A támogatás felfüggesztése, amikor megszegik az emberi jogokat, például egy rezsim nem legitim föllépése miatt, ez semmiképpen nem okozhat negatív következményeket a szegények, a legszegényebbek számára. És éppen ezért a célzott szankciók és intelligens szankciók eszköze egyre jobban elterjedt. Itt pontosan meghatározott személyekre, politikai vagy gazdasági elitre, vagy a konkrét gazdasági ágazatra vonatkoznak ezek a szankciók, ahol az ország megszegi az emberi jogokat, de biztosítani kell, hogy a szegénységet ne fokozza ez. Ez az egyik legfontosabb kérdéskör a ma délutáni témánkban más kérdéseket is meg tudunk beszélni. Például hogyan lehet továbbra is támogatást biztosítani a legérzékenyebb szektoroknak, olyan országokban, ahol, hogy úgy fogalmazzak, gyenge az emberi jogi helyzet, vagy pedig eh, úgy kellett dönteni, hogy nem eh, támogatunk ilyen országokat. Aztán a következő kérdés, hogy adjuk-e föl a feltételekhez szabást eh, az emberi jogi témában, csak azért, mert az emberek igényeit akarjuk tiszteletben tartani, vagy esetleg hogyan lehet másképpen megszabni ezeket a feltételeket úgy, hogy a legszegényebbeket ne érintsék a negatív hatások. Aztán ösztönző eszközökre is lehetőség van, tehát hogy pozitív módon próbáljuk felépíteni az emberi jogi kultúrát, anélkül, hogy az ország fejlődése megálljon az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők a mai ülésen együtt gondolkodnak, együtt tudunk gondolkodni nemzeti politikusként és uniós politikusként is, hiszen fontos, hogy a végrehajtás során például a felügyelet, az emberi jogi feltételekhez szabás ellenőrzése az együttműködési megállapodásban, illetve a párbeszédek során pontosan hogyan lehet garantálni, hogy koherens módon történjen mindennek a végrehajtása, nemzeti szinten, illetve EU-s szinten, melyek ezek a legfontosabb emberi jogú, jogi kritériumok, hol van lehetőség, vagy hol van szükség arra, hogy felfüggesszék a támogatásokat. Ezek azok a legfontosabb kérdések, amelyek témájában hozzászólást kérhetnek. kérhetnek. Az Európai Uniós, illetve Nemzeti Parlamenti képviselők kapják meg a szót egy, parlament, egy EU-s parlamenti képviselő és két nemzeti parlamenti képviselő tud szót kapni, viszont maximum 5 perces a felszólalási idő. 5 perc az nagyon jó, mert sokkal rosszabbhoz vagyunk szokva, és 5 perc után el fogom venni a mikrofont, akkor is, ha valaki nem fejezte be a felszólalását. Első felszólaló, Grez asszony, öné a szó. Écoutez, merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani, hogy megszervezték ezt a ma délutáni ülést. Nagyon fontosnak tartom. Mindennel egyetértek a az Európai Parlament felelőssége tekintetében az emberi jogi és alapjogi jog tiszteletben tartásában. Egyébként erre vonatkozóan jogi szövegeink is vannak, hiszen minden megállapodásban van egy emberi jogi klauzula. Biztos úr nagyon jól kiemelte, hogy a támogatás területén végül is sokszor a lakosság az, amely a konszekvenciákat el kell, hogy szenvedje. Szeretnék néhány témát említeni. Egyrészt ezek a klauzulák nem elégségesek véleményem szerint. Szükségesek, de nem elégségesek Véleményem szerint egyetlen mechanizmusokat kell felállítani. Másosorban pedig konszultációs eljárásokat kell kialakítani az egyes felekkel. De hát ezt nem lehet kívülről ráerőszakolni a, az országokra, minden esetre az emberi jogi kritériumokkal így módon kellene foglalkoznunk. Szeretnék rátérni egy olyan témára, amit még nem említettek, pedig szerintem fontos. A szociális jogok ami az emberi jogokhoz tartozik. Meg kell, hogy állapítsam, hogy többféle intézkedés létezik itt ezen a területen. Korlátozó kereskedelmi szabályok. A kereskedelmi biztosnak lehetősége van, hogy kizárja az emberi az Európai Uniós piachoz való hozzáférés, egy ország nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Aztán ugyanakkor a szociális jogokkal kapcsolatban a vét WTO szintjén is lehet javasolni az ilyenfajta korlátozó intézkedéseket. Másodszorban szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt a parlamentben én bemutattam egy jelentést a szociális politika külső dimenziójáról. Ezt meg is szavazták. Ennek ellenére a szociális felelőssége a társaságoknak a mai napig csak önkéntes módon működik. A harmadik megjegyzésem, természetesen a szankciók aspektusa vannak, olyan szankciók, amiknek semmilyen következménye aztán nincsen. A kérdésem a bizottsághoz, illetve biztos úrhoz. A bizottság mit tesz azért, hogy valójában a szociális, kötelező szociális szabályok érvényesülhessenek, hiszen még egyszer mondom, hogy ezek az emberi jogokat érintik. És mit tesznek azért, hogy a WTO szabályok valójában működjenek ezekben az országban. Elnök, köszönöm szépen. Stemnov úrja szó. Biztos, hogy rosszul mondtam ki a nevet. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, поставянето на индивида е значима естествена Hölgyeim és uraim! Hogyha megnézzük az egyes személyeket, és őket tesszük politikán középpontjává, akkor ez a második világháború utáni politikának logikus következménye az emberi jogok egyetemleges nyilatkozata, amelyet 1948-ban fogadott el az ENSZ. Nos, ez az egyetlen olyan eszköz, amely megbékéléshez vezethet a második világháború szörnyű eseményei után. A politikai vezetőknek, akik annak idején elfogadták ezt a nyilatkozatot nekünk, nekik gratulálnunk kell. Nincs a világon olyan ország, és az Európai Uniónak sincsen olyan tagállama, ahol ne fordítanának figyelmet az emberi jogok tiszteletben tartására. Az Európai Unióban különösen jól biztosítottak ezek a jogok. Nem vagyunk biztosak abban, hogy a jelenlegi jogszabály alkotás támogatja -e egyértelműen az emberi jogoknak a biztosítását. Tehát itt politikai stratégia kidolgozására van szükség, amely biztossá teszi, hogy a fejlesztés, a szegénység elleni fellépés, az emberi jogok támogatása együtt legyen biztosítva, és ennek be kell kerülni az Európai Uniós jogszabályalkotásra. Meg kell találnunk azokat az utakat és módokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Unión belül is a szegénység leküzdését. Olyan politikai stratégiákat kell kidolgoznunk, amelyeknek célja egyszerre a szegénység leküzdése, és ezzel együtt az alapvető emberi jogoknak a biztosítása is. Minden európai polgárnak méltóságos életet kell tudnia élnie, ez kell, hogy a politikán középpontjában álljon. A szociális politika gyakran vezet a világon konfliktusokhoz. Például előfordulhat, hogy a munkaerőpiacon visszásságokhoz vezet, úgyhogy megfelelően kell gondoskodni a munkaerőpiacon is, és a szociális politikában is az eszközök megfelelőosztásáról. Köszönöm szépen. Nos, lesznek még további hozzászólók is. Kesmen úr következik. Kérem, hogy tartsák magukat az 5 perces időkörödhez, hogyha korábban befejezik hozzászólások, hozzászólásokat, annál jobb. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néppárti jelentéstevő vagyok a felülvizsgált, fel, felülvizsgált katonai egyezménye kapcsolatosan. Nagyon érdekes volt meghallgatni a biztos urat és a külügyi szolgálatot. Van néhány kérdésem is hozzájuk, először azonban lenne néhány megjegyzésem. Először is, ami a feltételességet illeti. Hogyha a feltételesség negatív hatással van a szegénység elleni küzdelemre, hogyan tudjuk biztosítani az emberi jogok betartatását? A Karib térség országai és csendes-óceáni országok, amelyekkel ilyen megállapodásokat kötöttünk, ott mindenek előtt a felülvizsgált emberjogi záradékról van szó, különös tekintettel a diszkriminációra, ami a szexuális orientációt illeti. 49 a 79 AKC ország közül aktívan diszkriminálja a homoszexuálisokat, sok esetben akár halálbüntetéssel is fenyegették az érintetteket, néhány afrikai országban szintén hasonló a helyzet. Mit értünk el tehát a közös parlamenti stratégiával? Az elnök és a közgyűlés, az elnökség és a közgyűlés. Az AKC országok továbbra is elzárkóznak a probléma kezelésétől. Itt volt tehát a kotonói megállapodás, de az egésznek gyakorlatilag nem volt hatása. A nem betartásra vonatkozó záradékok benne foglaltatnak a megállapodásban, azonban még sincs semmi hatások. Vannak ezekben az országokban olyan szervezetek, amelyek részént a nők jogait, az különböző etnikumok jogait támogatják, részént a homoszexuálisokat is. Ezeket a szervezeteket azonban nem támogatják ezen országokban, részint, bezáratják őket, ezért kérdezem én a biztos urat és a külügyi szolgálat képviselőjét, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek az országok valamilyen módon változtassanak magatartásukon, hiszen eddig a nyomásgyakorlás nem segített. Jelenleg tehát a felülvizsgálat, koto, felülvizsgált kotonai egyezmény áll a középpontban, itt vannak ezzel kapcsolatban nyitott kérdések. Úgy tűnik, hogy a bizottság jól szórakozik ezen, de hát nem vicces dolgokról van itt szó. Az embereket kell a stratégiánk középpontjába állítani. Igaz ez minden egyes tevékenységünkre. Az Európai Unió alapvető értékeken alapszik, és ezeket az értékeket kell figyelemmel kísérünk, Hogyha nincsenek értékeink, gondoljunk itt az emberi jogokra, a polgári jogokra, az alapvető szabadságjogokra, hogyha az, ember, az Európai ö, Unióban ezeket az értékeket nem tartjuk semmire, akkor csupán gazdasági közösség leszünk, amely azonban kudarcra ítéltetett értékek nélkül. Az Európai Unió az értékek megőrzését, azok védelmét tűzte zászlajára. És hogyha az AKC országokra nem sikerül nyomást gyakorolnunk, annak ellenére, hogy mi vagyunk a legfőbb segélyezőik, akkor talán nemzetközi megállapodásokra van szükség. Ami pedig a palesztin kérdést és Cisjordániát illeti. Olyan alapvető emberi ö, jogokat sértenek meg ott, amelyek számunkra maguktól értetődőek. Van egy Európai Unió-Izrael kereskedelmi megállapodás, az Európai Parlament csak egyszer egyezett bele, hogy ezeket felfüggesszük az emberi jogok bevétele miatt. A tanács azonban elzárkózott ettől. Kérdezem én, hogy milyen üzenetet küldünk a világnak, hogyha mi nem veszük komolyan ezeket a kérdéseket, és nem tudjuk a saját megállapodásainkat sem érvényre juttatni, amikor hétköznapi emberek emberi jogairól van szó, akiket az életkörülményeik büntetnek. Egészen egyszerűen a, azért, mert valamilyen módon eltérnek a többségtől. Mit tudunk tenni ezen a téren? Köszönöm szépen. Lucy. Köszönöm. Szeretném folytatni azt, amit Kasman úr mondott, de én rövidebb leszek hiszen nagyon jól elhangzott ez a téma, úgyhogy én szeretnék Pibax úr hozzászólására visszatérni, vagyis, hogy a feltételek ne akadályok legyenek, de ez úgy kell elérnünk, hogy a leginkább rászoruló embereket ne érintsék ezek a feltételek, hiszen vannak humanitárius céljaink, és a humanitárius segély az mindig is működni fog. A feltételekhez szabás az csak arra fog vonatkozni azokra, akik korruptak, és akik nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Úgyhogy nagyon, tehát oda kell figyelnünk arra, hogy a szegényeket ezek ne érintsék, ezek az intézkedések. Ugandában voltam, Ugandában halára ítélik a homoszexuálisokat. Hogyha valaki egy homoszexuális embernek a rokona, akkor börtönbe zárják hogyha valaki egy lakás bérbe ad egy homoszexuális embernek, akkor börtönbe megy. Nem tartom normálisnak, hogy pénzt adjunk ilyen országnak. És üdvözlöm azon országoknak a bátorságát, amelyek megkezdték blokkolni ezeket a támogatásokat. Németország és Angliáról tudok, elnézést, hogyha más is van, és akit nem említettem. Kínszásában is voltam, megerőszakolták az asszonyokat. Ez természetes volt. A nők annyira normális, mint ahogy mi elmegyünk a közérbe kenyérrel. Három napig voltam ott, az ákércsé ülésen, kínszassában, senki nem beszélt erről. Szót kértem, beszéltem erről, és szinte azt mondták az ország, az Ákecsi országok, Ákecsi ország vezetői azt mondták, hogy hazudok, pedig én ott voltam, és láttam. A francia polgárok nagyon sok találkozót rendeznek, még az én régiómban is például, többféle szövetséggel, unicef el stb. És Hölgyeim és uraim, meg kell, hogy mondjam, hogy a francia, de egyébként ez nem csak Franciaországban történik így, az európai polgárok nem tudnak ezekről, és nem is értik, hogy ma ugye válság van az európai országokban, van, ahol ez súlyosabban érinti az országot, van, ahol kevésbé. És a polgárok nem értik azt meg, hogy miért adunk pénzt továbbra is fejlesztésre Ákacsi országoknak, amelyek nem tartják tiszteletben még a minimális emberi jogokat sem. Ez éveken keresztül így működött, de ma már változott ez a kérdés. A világ is megváltozott, a polgárok már nem, nem is tudom, hogy fogalmazzak, szegény bárányok, akik bíznak a politikusokban és másokban. Ma épp ideje, hogy azt mondjuk, hogy nem, ezt most már a jövőben nem fogadjuk el, és nagyon fontosnak tartom, hogy tisztázzuk, hogy hogyan fogjuk alkalmazni ezeket a feltételekhez és a feltételekhez szabást. Az emberi jogi kritériumok záradékról beszéltek. Nagyon sok ország fogad ilyen támogatást, de nekünk kell alkalmaznunk, nekünk kell tiszteletben tartunk az emberi jogokat. Egyébként biztos vagyok benne, hogy ahogy is ezt akartam mondani. A bizottságnak az üzenetem az, hogy elegünk van ebből. Köszönöm. La parole est maintenant à monsieur... Beiz asszony a szó. Elnézést, ha rosszul ejtem ki a neveket. Beiz asszony. Non. Parlement national autrichien. Osztrák. Osztrák parlamenti képviselő Beiz. Beja. Beja. Ja, nekem B-A-Y-Z-t olvastam. Elnézést. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. szeretnék egy-két alapvető megjegyzéssel élni, illetve kérdést feltenni elsősorban a következőkkel kapcsolatban. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy egy közös alapot, közös meghatározást tudok mondani mindannyiunk számára az emberi jogokra. Számomra világos, hogy az emberi jogok univerzális, egyetemleges jogok, amelyek mindenkire érvényesek, és függetlenek attól a szemétől, akit konkrétan érintkeznek, mindenkihez kapcsolódnak. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok országnak a létező alkotmánya nem tartalmaz a szekularizációt és az államnak, illetve az egyháznak az elválasztását, illetőleg nem garantálja a hatalmi ágaknak a szétválasztását, illetve nincsenek olyan jogok, amelyek gondoskodnak az emberi jogok érvényesítéséről, nincsen jogvédelem. Tehát a kérdés az, hogy milyen közös képet, megértést tudunk kialakítani az egyes országokban az emberi jogokkal kapcsolatban, így fogjuk tudni csak a céljainkat elérni. Hogyan fogunk tudni egységesen konszenzus kialakítani az emberi jogok értelmezésével kapcsolatban? A másik kérdés, ami a kondicionalitást, a szankciókat illeti, a feltételekhez kötést illeti, hogyha olyan kormányokat nézzünk, amelyek megsértik az emberi jogokat, ezeket a fejlesztési együttműködés keretében a segélyek megvonásával, szankcionálunk olyan pénzek megvonásával, amelyek a polgári társadalom struktúrájának megerősítésére szolgálnak, akkor milyen polgári társadalom lesz? El fogják ismerni van ebben az országban az egyetemes emberi jogokat, vagy csak egy nagyon partikuláris struktúra fog kialakulni polgári társadalom címen. A harmadik dolog, a vita során világossá, nem vált teljesen világosá, hogy milyen emberi jogokról beszélünk. Az első második vagy harmadik generációs jogokról? Az eredeti, az ENSZ által elfogadott jogokról, vagy pedig a gazdasági, szociális, kulturális jogokat is eh, beleértjük ebbe a körbe, esetleg a nemzetközi jogi eh, előírásokat is ide veszük. Negyedik pontként pedig szeretném kritikusan megegyezni, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok konkrét politika esetében itt az Európai Unióban nem érvényesítjük előképpen az alapvető emberi jogokat. Például az európai nyersanyagpolitika, ahogyan azt most tervezik. Nos, úgy gondolom az európai nyersanyagpolitika az emberi jogi kérdések szempontjából vak, vak marad és vakon jár el például, most nyilvánvalóan itt vannak bizonyos eh, eh, táplálkozási, táplálkozási eh, semlegességi kérdések is, amit figyelembe kell venni. Aztán tudom, hogy van nagyon sok olyan szerződés, van kereskedelmi megállapodás, van beruházás védelmi megállapodás, tehát nagyon sok olyan szerződés, ahol fejlesztési vagy gazdasági záradék van, és az tartalmaz az emberi jogi dialógusra vonatkozóan is kitételeket kérdés az, hogy a ezeknek a végrehajtásába mennyi energiát fektetnek. A gazdasági záradékoknak a végrehajtásába mennyi energiát fektetnek, és az emberi jogi záradékok végrehajtásába mennyi energiát fektetnek. Úgy gondolom, itt is visszásság van. Én kíváncsi lennék, hogy ezekre a kérdésekre milyen válaszokat tudunk együtt találni. Az, amit a papíron látunk, ez hogyan fog megvalósulni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kaszmarek úr szó. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon tetszett az, amit Pébász biztos úr elmondott az interakcióval kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy egy kölcsönös kapcsolat alakuljon ki, és érdekes volt az is, amit a külügyi szolgálattól érkezett úr mondott, az intelligens célkitűzésekről, az intelligens feltételességről. Nos, a probléma abban áll, hogyha olyan államokkal van dolgunk, amelyek nem osztják a nézeteinket az emberi jogokkal kapcsolatosan, akkor nem beszélhetünk interakcióról vagy intelligens feltételességről. Stifler asszony és Cashman úr világos példákat vonultatott fel, talán ehhez ö, hozzáfűzhetnék én is egy saját példát. Szeptemberben múlt tíz éve, hogy egy eritreai újságíró börtönbe került. Egy svéd állampolgáról van tulajdonképpen szó. A parlamenten belül ezzel kapcsolatosan vitát folytattunk, állásfoglalást fogadtunk el, és Buzek úr részvételével különböző erőfeszítéseket tettünk ezzel az esettel kapcsolatosan, de még mindig nem tudjuk, hogy ez az ember, aki tíz éve börtönben ül, hogy egyáltalán éle még, és svéd állampolgáról van szó, ismétlem. Voltak találkozóink az LKC országok képviselőjével is, és az eritrai képviselőt közvetlenül megkérdeztük azzal kapcsolatosan, hogy ez az Iszel Dávid nevezető férfi egyáltalán életben van-e még. Válaszul egy hosszú beszédet hallhattunk arról, hogy Eritra betartja a normákat, csupa banalitást mondott el az úr, de közvetlen választ nem kaptunk a kérdésre. Amikor Ole Schmidt kollégánk, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel, begurult, nagyon dühös lett és felállt, akkor őt verbális támadás érte az afrikai kollégák részéről, akik azt mondták, hogy hát ő nem viselkedik illedelmesen. Nagyon fontos tehát az említett eszközök végrehajtása, megvalósítása, de a probléma az, hogyha nincs közös nevező, hogyha nem tudunk megállapodni egy közös nevezőben, akkor nem is tudunk partneri szinten, partneri kapcsolatok alapján a parlament közi közgyűléseken szót érteni egymással. Ez azt jelenti, hogy Eritreának nincs szüksége a mi támogatásunkra, dehogy nincs – viszont a támogatások nagy részét a katonai kiadásokra költi az ország. Egy szomszédos országgal folytatott konfliktusnak a folyamánya ez. Sokszor olyan falvakról van szó ezen konfliktus ecsetelésekor, amelyeket én még soha nem is láttam a térképen. Nekem úgy tűnik, hogy ez a konfliktus egy kicsit mesterségesen generált konfliktus, de világos válaszra van szükség Eritreából mindenképpen. Köszönöm szépen, most Eucsarosz asszony a szó. Köszönöm szépen elnök asszony, engedjék meg, hogy én is szeretettel üdvözöljem a nemzeti parlamentek képviselőit. Néhányukat már közelebbről ismerem, velük nemzetközi szinten együtt harcolunk az emberi jogok betartásáért. Nos, hölgyeim és uraim, a demokratizálódás, a demokratikus felvilágosítás és a korrupció elleni küzdelem, ezeknek együtt kell járnia az emberi jogokért való küzdelemmel. Nagyon boldog voltam, amikor a biztos úr azt mondta, hogy nem adható segély olyan országoknak, amelyek nem tartják be az alapvető emberi jogokat. Ezt nevezem én feltételekhez kötéseknek. Nos, évekkel dolgozunk, évek óta működünk együtt szigorú diktatúrákkal. Ezekben az esetekben a nép érdekeit is szem előtt kell tartanunk, és egy dolgot világosan le kell szögeznünk hogyha arról van szó, hogy sürgősen humanitárius segét kell adni, amikor a túlélésről van szó, ez egy dolog, és egy másik dolog a fejlesztési segély. Tehát, hogyha egy népnek sürgős esetben, vészhelyzetben segét kell adnunk, akkor nyilvánvalóan nem beszélhetünk túl sokat a demokratizálódás szükségességéről, hiszen az emberek túléléséről van szó. Nem szabad megengednünk, ugyanakkor, hogy a segélyek olyanok kezébe kerüljenek, akik csak szétszórják azt. Ezzel azonban nem azonos a fejlesztési segély, ott ki kell tűzni a demokratizálódást feltételként, ezt értékelni kell, ezt gyakran elmondjuk, de ez valahogy nem igazán akar működni, a gyakorlatban nem válik be. A másik esetőség az, hogy a fejlesztési segélyt csak akkor csak úgy adjuk, hogy ennek a költségeit és a kockázatait is megfelelően felmérjük, tehát megnézzük, hogy mik annak a kockázatai, hogy korrupció tárgyává válik ez a pénz, és rossz kezekbe kerül, illetőleg megpróbáljuk a demokratizálódást a megfelelő szervezeteknek, megfelelő társadalmi szervezeteknek a támogatása útján elérni. Úgy gondolom, hogy ez a harmadik eset, ez a legsikeresebb útja és módja e politikának. A különböző segényújtók, donorok, azok ezt figyelembe kell, hogy vegyék. Úgy gondolom, hogy ebbe az irányba hangzottak el a mai megjegyzéseknek egy bizonyos része is. Szeretnék még egy alapvető álláspontra utalni, és ezt leszögezni, hogy nem adhatunk fejlesztési segélyt olyan országoknak, amelyek egyre csak költik a pénzt a fegyverbeszerzésre és a felfegyverkezésre. Etiópiát említhetjük ilyen példaként. Nagyon régóta dolgozunk már ezen az eseten. Fejlesztési segét adtunk, és közben bombázott, és bombázott az etióp hadsereg. Elnök, köszönöm szépen. Tunini úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom a biztos úr pragmatikus megközelítését, valamint a külügyi szolgálat véleményét is. Támogatni tudom. A célzott intelligens feltételesség megközelítésére van szükség az emberi jogok esetében, ugyanis azt gondolom, hogy az emberi jogokat akkor tudjuk a legjobban előmozdítani, hogyha párbeszédet folytatunk. Alapvetően jobb megközelítés párbeszédet folytatni egy partnerországgal, még akkor is, hogyha egy heves vitáról van szó, sokkal jobb megoldás, megoldás ez, mint a kapcsolatok felszámolása. Az emberi jogok megsértésének két szintjét különböztetném meg. Egyrészt itt van egy nagyon összetett, de döntő jelentőségű témakör, ez a demokráciára való áttérés Tudjuk, hogy a demokratikus változások, az áttérés a demokratikus rendszerre sok országban egy hosszadalmas folyamat. Nagyon sok türelemre, toleranciára és tiszteletre van szükség, hiszen egyetlen országnak sincs joga ahhoz, hogy megleckésztessen más országokat. Aztán van egy második szint is, ez az emberi jogok egy minimum szintje, amelyek az Egyesült Nemzetek emberjogi nyilatkozatában szerepelnek, azt hiszem nem szabad e második szint alá süllyedni, és itt nagyon figyelmesnek kell lennünk, és nagyon fontos, hogy feltételeket is szabjunk, és követeléseket fogalmazzunk meg e tekintetben. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak ezzel kapcsolatosan, illetve pontosabban a külügyi szolgálatot kérdezném, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk ezt az intelligens feltételességet alkalmazni. Van-e valamilyen bevált gyakorlat ezzel kapcsolatosan? Az olasz tapasztalatok azt mutatják, hogy megpróbálunk egy kritériumot bevezetni. Kritériumot vezetünk be, amikor bilaterális megállapodást kötünk, ahol problémák lehetnek emberi jogi szempontból. Úgyhogy egy új gyakorlatot vezetünk most be, most próbáljuk ezt ki, vagyis az, hogy a kormányunk a megállapodás ratifikációjakor vállalja, hogy elindítja a megállapodás felmondásának a folyamatát, amiben a partnerország súlyosan megsérti az emberi jogokat. Három ilyen helyzet már is kialakult. Az egyik egy kínai megállapodás, filmművészeti együttműködésről szól, vagyis ez egy kulturális jellegű megállapodás. Sokáig állt a parlamentnél ez a megállapodás, mert súlyos ellenállásba ütközött, hiszen nagyon sokan úgy gondolták, hogy cenzúra miatt, filmcenzúra miatt nem megbízható kínai partner. És végül is megkötöttük a megállapodást ezzel a klauzolával, és egy hasonló záradékot vezettünk be két nemrég ratifikált megállapodásba is. Az egyiket Marokkóval írtuk alá, katonai együttműködés témájában. Hát ez egy nagyon érzékeny téma, és delikát téma, főleg most az észak-afrikai helyzetet figyelembe véve, és tudva, hogy milyen nyitott kérdések állnak a lakosság előtt. Ebben a megállapodásban is szerepel ez az áradék. És ugyanezt tettük meg a Katari megállapodás esetén is, hasonló okokból. Úgy gondolom, ez lehet, aztán majd meglátjuk, hogy tényleg hatékony lesz -e, de esetleg ez egy jó elképzelés lehet ahhoz, hogy megértessük a baráti kormányokkal, amelyekkel fel akarunk állítani, meg, meg akarunk indítani egy partnerségi kapcsolatot, hogy mi nyújtjuk feléjük a kezünket, de vannak elvárásaink is. Tiszteletbe kell, hogy tartsák legalábbis egy lényeges küszöb értékig az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Keller asszony a szó, vagy nem? Tálalás úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kollégát kell, hogy helyettesítsek a Polgári Jogi Bizottságban, hogy rögtön távozni fogok, de engedjék meg, hogy néhány gondolattal gazdagítsam a mai eszmecserét. Meghallgattam mindent, amit a biztos úr elmondott, illetve az Európai Külügyi Szolgálatnak a képviselője Ugye a szlogen úgy szól, hogy feltételekhez kötés. Nos, ez nem lenne más, mint szankcióknak a kiszabása szükség esetén, ha az emberi jogokat megsértik. Fontos azonban, hogy ez a feltételekhez kötés intelligens feltételeket, és ne egy vak eljárásmódot takarjon. Hogyha tehát ebben az összefüggésben eh, a problémákról beszélünk, erről beszélt ugyebár a biztos úr és az EKS képviselője is, akkor az azt jelenti, hogy az európai szervek ugye megpróbálják mindig megmagyarázni, miért vannak úgy a dolgok, ahogy vannak, mi pedig itt azt kérdezzük, hogy hogyan lehetséges az, hogy nem kapnak segít olyan országok, ahol nincsen rendben az emberi jogi helyzet. Nos, le kell szögezzük, hogy az emberi jogi humanitárius segényújtás nincsen veszélyben. Fontos ugyanakkor az átláthatóság, a, nyitathatós, a, nyit, a nyitottság. Elhangzott, hogy most már új világot élünk, új donorok vannak, új segélyezők, ezt mind-mind figyelembe kell venni. De hiányzik az átláthatóság. Itt egy válsághelyzetben vagyunk Európában, ami gyengít minket, és úgy tűnik, hogy a követeléseink esetében, amelyek ugye az emberi jogok betartására vonatkoznak, itt kicsikét gyengébben állunk ki, kevésbé követeljük ezek betartását. Tehát azt kell megnézzük, hogy mit tudunk maximálisan elérni. Nem szabad, hogy az adófizetőinktől nem megfelelő segélyezésre vegyünk el pénzeket, forrásokat. Zárásképpen három dolgot szeretnék leszögezni, ami ezzel az új szlogennel kapcsolatban meg, megjegyzendő. Nos, tulajdonképpen a kondicionalitás esetén gyakran elvész a politikánknak a tulajdonképpeni célja. Bayer kolléganő mondta, hogy például a halászati politika a kondicionalitás bevezetésével tulajdonképpen pont az ellentétét éri el annak, mint amit eredetileg elérni szándékozott. Ezt nem vesszük figyelembe. Aztán az arab tavasz esetében az egészet figyelmen kívül hagyjuk. Semmit sem tettünk annak érdekében, hogy segítsük az onnan érkező menekülteket. A földközi tenger túloldalán lévő menekülteket. Vannak, akik megérkeztek a Balkánra annak idején 56-ból Magyarországról érkeztek menekültek. Ugyanakkor Európa az arab tavasz esetében e, teljesen cselekvésképtelen volt. Két évvel ezelőtt elfogadtuk már a menekültek megsegítésével kapcsolatos politikánkat, de hát ez még nem kapott zöld utat. Tehát kell tennünk valamit annak érdekében, hogy a földközi tenger túlsó partján is komolyan vegyék a menekültügyi politikánkat. Mi az, amit tehetünk a parlamenten keresztül kell követelnünk? Azt, hogy azt, amit elhatározunk, az a 27 tagállamunkban tényleg meg legyen valósítva. 6 millió euró összegről van szó, ezeket tanulmányokra kívántuk elkölteni, ugyanakkor ezek nem lettek elköltve, mert néhány tagállam attól félt, hogy rossz eredmények jelennek meg ebben a tanulmányban róla. Tehát itt egyfajta morális problémáról van szó. Nem szabad, hogy mi morális, erkölcsi ítéletet mondjunk abban az másokról, abban az esetben, hogyha mi a saját magunk tagállamaiban nem vagyunk képesek ugyanolyan szinten betartani az emberi jogokat. Tehát gyakorlatilag nekünk magunknak is figyelnünk kell az emberi jogi kartának a betartásáról, és ugyanezt számon kell kérni természetesen az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoktól is, és végezetül úgy gondolom, hogy egy nagyon kényes módot kell alkalmaznunk. Kritikusaknak kell lennünk. Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit korábban elhangzott a visszafogottsággal kapcsolatban. Nem úgy, ahogy az olasz kolléga mondta, igenis leckét kell adni másoknak az emberi jogok betartásába, az emberi jogok tiszteletben tartásából és a demokrácia gyakorlásából. Itt is nagyon sokat kell még tanulnunk. La parole est à présent à madame. Keller asszonyi a szó most. Jelezném, hogy még hatan kértek szót, úgyhogy kérem, hogy röviden fogalmazza meg a hozzászólását, ha lehet. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek avval, hogy az emberi jogok kérdése középpontba kell, hogy legyen az, az Európai Unió számára. Ennek ellenére a líbiai rezsimmel is szoros volt az együttműködés, aztán voltak javaslatok, hogy a konfliktus időszakon csökkentsük az összegeket, ugyanakkor a legnagyobb fegyverexportoknak adjuk a kohéziós alapokat, tagállami szinten is, és ez csak néhány példa. Az emberi jogi feltételekhez való szabály, szabás az lényeg, ennek az a lényeg, hogy hogyan fog ez működni zsarolásként, vagy politikai párbeszéd keretei között, vállalásokat előírva, de bevonva esetleg a civil társadalmat is. Biztos, hogy arra oda kell, hogy figyeljünk, hogy ne okozzunk negatív hatásokat a legszegényebb országoknak ezekkel a feltételekkel. Amikor azt mondjuk, hogy nem ez a kormány korlátozza a sajtószabadságot, akkor nem adunk pénzt. Tehát ne az legyen, hogy csak a nehogy a kormány támogatáson kívül esetleg az emberi jogi támogatásokat is, vagy a humanitárius támogatásokat is csökkentsük. Ki kell találni, hogy milyen csatornákon keresztül adjuk a pénzt, ez fontos. Egyetértek azzal is, ami elhangzott, hogy hitelesek kell, hogy legyünk, a saját unión belüli emberi jogi stratégiánk tekintetében, de kifelé is. És hát az Európai Parlament sem mindig példaértékű. A marokkai megállapodásról beszéltünk, ahol nem kértünk még csak egy jogi vélemény se a kérdésről. Aztán a fejlődése kapcsolatos politikai koherencia, a biztos úr is említette. Szerintem inkább úgy kellene a feltételeket kialakítanunk, hogy magunkra is nézzünk, ne csak a másokra vonatkozó feltételekről beszéljünk. Ugye a partnerországokra feltételeket szabunk, de nézzük azt is meg, hogy saját magunk milyen feltételeket kell, hogy teljesítsünk. Például ne korlátozzuk a támogatásokat, amiket megszavaztunk, ne okozunk negatív hatás fejlődés szempontjából, vizsgáljuk meg konkrétan és támogassuk a mezőgazdasági területet és a szociális szektort, ahol tényleg a legszegényebbeket tudjuk támogatni, aztán a klímaváltozás, ami hatalmas problémákat és vet föl és komplikálja a többi kérdést és saját magunknak feltételeket kell szabni olyan szempontból is, hogy tartsuk meg a saját vállalásainkat, nem csak a pénz mennyisége szempontjából, hanem a módokkal kapcsolatban is. Aztán nagyon jó kis kereskedelmi megállapodásokat írunk, ami olyan dolgok szerepelnek, amelyek sértik az emberi jogokat. Ez nem elfogadható. Fairtrade megállapodásokat kellene, hogy kössünk, amelyek a kereskedők emberi jogait is tiszteletben tartja, és nem csak kormány szinten működik. A gazdasági partnerségi megállapodásokra is ez igaz, tehát az emberi jogokat sértő országokkal nem szabad ilyen megállapodást kötni. Sokszor azt, az az elvárás, hogy jobb legyen a forráskezelés, jobb hozzáférés legyen a forrásokhoz, de hát sajnos az osztrák kollégához kell, hogy csatlakozzak ezen témák tekintetében is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Monika Fezóé a szó. Obrigada. Ehm, este, este, este Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelen vita nagyon érdekes. Ehelyütt, csak egy-két dolgot szeretnék még hozzáfűzni, azzal kapcsolatosan, hogy mi a nemzeti parlamentekben mit tettünk. Portugáliában például nagymértékben foglalkoztunk a feltételesség témakörével. A kolléga nem régiben beszélt az arab tavaszról, és hogy a feltételesség ott némileg negatív hatással volt az eseményekre, nagyon nehéz egyfajta korlátozást eszközölni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vita felesleges volna, vagy hogy esetleg a témáról nem ejtettünk volna már szót. Mi azonban a magunk részéről úgy gondoljuk, hogyha együttműködésre kerül sor multilaterális többoldalú kontextusban, akkor egy második tényezőt is figyelembe kell venni, mégpedig azt, hogy egy országot sem szabad leckésztetni, ami az emberi jogokat illeti. Mi megpróbálunk bevált gyakorlatokra visszanyúlni, ami az emberi jogi kérdéseket illeti. Portugália egy-két évvel ezelőtt elfogadott egy stratégiát, melynek címe biztonság és fejlődés. Pontosan ez az az üzenet, amelyet közvetíteni szeretnénk a partnerországok felé. Biztonság fejlődés nélkül és fejlődés biztonság nélkül nem lehetséges stratégiai területeken együttműködünk partnereinkkel, és megpróbálunk négy minisztériummal együtt egy holisztikus megközelítést kidolgozni a fejlesztési segély területén. Az emberi jogok természetesen a támogatás alfáját és omegáját képezik, ide tartozik a jogállamiság, a milleniumi fejlesztési célok előmozdítása, és ezek természetesen olyan elvek is, amelyek az egész munkánk struktúráit meghatározzák. Amit említeni szeretnék konkrétan, az az a kérdés, hogy a nemzeti parlamentek hogyan tudnak hozzájárulni ehhez az eszmecseréhez. Beszélünk az együttműködésről, a külpolitikai dimenzióról, mindez a kormányok kezében van, a kormányok azok, akik intézményi hatáskörökkel rendelkeznek. Az én kérdésem ezért az volna, hogy hogyan lehet ismét a nemzeti parlamentekhez átadni bizonyos hatásköröket. Jörgen Kinke úr, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék röviden beszámolni a németországi helyzetről és az érintett ügyek állásáról. Jelenleg ott tartunk, hogy a fejlesztési, segélyezési munkánkat újra struktúráljuk, hatékonyabbá szeretnénk tenni. Egyszerűen csak azt szeretnénk elérni, hogy 1 plusz 1 az ne 2 legyen, hanem 1 plusz 1 az 3 legyen, tehát valamilyen hozzáadott értéket tudjunk produkálni fejlesztési együttműködésben. Ennek keretében arra összpontosítunk, hogy jó legyen az együttműködés a partner országokkal, nem csak 120, hanem 130 százalékos támogatást adjunk, hanem szeretnénk a GDP-nek a 0,7%-át fordítani a fejlesztési együttműködésre, és így megnövelni az erre célra folytott eszközöket. Más országban ugyanakkor csökkenteni szeretnénk a felére a támogatást. Más szavakkal, tehát itt szeretnénk egy sokkal jobb, sokkal hatékonyabb hozzáférés biztosítani a támogatott országoknak, és szeretnénk, hogyha jobban, koncentráltabban igénybe tudnák venni a támogatást bizonyos feltételek teljesítése mellett. Ezen a tavasszal egy új dokumentumot adtunk ki, amelynek címe az emberi jogok a német fejlesztési politikában. Ebben foglaltuk össze gyakorlatilag az ezzel kapcsolatos alapelveinket ezzel kapcsolatban, különösen ami a negatív kondicionalitás kérdését illeti, szeretném megjegyezni, hogy a rossz emberi jogi helyzettel küzdő országokkal a fejlesztési együttműködés bizonyos formáit megszakítottuk például, költségvetési segélyeket nem adunk, illetőleg közvetlen támogatást nem adunk állami intézményeknek. Másodszorban megkíséreljük az emberi jogi helyzetnek a romlását megakadályozni az adott országokban itt van például Ugandának a példájáról volt szó, itt például homoszexualitá, eh, homoszexuálisokat eh, halálbüntetés fenyegeti, illetve hat év szabadságvesztés, hogyha homoszexuálisokat támogat. Tehát ez egy olyan dolog, amit mi a saját eh, alapvető emberi jogi felfogásunkból nem tudunk elfogadni. Ugandával kapcsolatban azt mondtuk, hogy ha ezt a jogszabályt ott tényleg elfogadják, akkor gyakorlatilag ennek a partnerország nem fogunk több költségvetési segélyt adni. Ezt nem értékeljük egy partnerország függetlenségébe való beavatkozásnak, de mindenképpen ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy, hogy ez a törvény legyen elfogadva. Nem is fogadták el, ez egy nagy siker. Aztán Mozambik esetében megpróbáltunk a 14 másik donorral együtt a helyi területen jelentkező deficiteket, ami a demokratikus alapvető rendet illeti, ezeket a deficiteket feldolgozni, megszüntetni. Nos, ezek a hiányosságok ezeket először is ugye érzékeltük, aztán amikor fenyegetünk a költségvetési segélyeknek a megszüntetésével, akkor aztán megfelelő intézkedéseket fogadtak el Mozambikban. Tehát működik ez a dolog, hogyha az ember tényleg akarja. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a donorok egy bizonyos országnak a segélyezői, a fejlesztési minisztériumból érkezők és az emberi jogi aktivisták egymással egyeztessenek, és az is fontos, hogy az Európai Unión belül is szorosabban egyeztessünk. Az Európai Uniós intézményekkel és az Európai Unión belül is. Erre vannak nagyon jó példák, ahol például 2008-ban Kenya esetében az EU külügyminiszterei megpróbáltak fenyegetni az ott a kenyai polgári háborús, polgárháborús helyzet megoldásával itt aztán megoldás érkezett. Tehát működhet a dolog így, és engedjék meg, hogy még egy pontról beszéljek, ez pedig más területeken a különböző feltételekhez való kötés, és más szereplőknek a bevonása. Úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy hogyan határozom meg az emberi jogokat, ez is ebbe a körbe tartozik, erről már korábban más szólt, hogy itt egy holisztikus megközelítés módra van szükség. A korrupció, a megvesztegedés számunkra egy nagyon kényes téma. Gyakorlatilag nem lehet a kettőt egymásra szembeállítani, az emberi jogokat és a korrupciót, de fontos, hogy a fejlesztési pénzek ne a korrupt vezető elit javás szolgálják csak. Tehát a adófizetőnkkel szemben is vállalható megoldásokat kell keresnünk, és azt is gondoljuk, hogy a nemzetközi szinten működő vállalatok, akik a mi országainkból érkeznek, ők is abba kell, eh, hogy ők is ők is figyelniük kell arra, hogy a helyi termelési helyeken az emberi jogokat betartsák megfelelően, és az ő beszállítóik is odafigyelnek az emberi jogok betartására. Tehát az emberi jogok ezen az úton sokkal hatékonyabban betartathatók. Köszönöm szépen, elnök asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Lagbiller asszony a szó. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Visszatérnék azokra a kérdésekre, amelyeket Bayer asszony vetett fel, aki egy kicsit korábban szólalt fel, és megismételték ezeket a kérdéseket mások is. A kérdés arról szólt, hogy van egy közös definíció, hogy mit is jelentenek az emberi jogok, mely emberi jogoknak adunk milyen súlyt, és azt hiszem, hogy nem csak a partnereinkkel szemben kell ezt a feladatot megoldanunk, hanem a házon belül, tehát a parlamenten belül is. Nem tartom jó értelmezésnek, hogyha egy prioritást, prioritásokat határozunk meg, hogyha a civil jogokat, a polgári jogokat tartjuk egy első kategóriás jogoknak, és a második kategóriába tartoznék a szociális és kulturális jogok, hiszen hogyha az emberi jogokat úgy értelmezzük, mint ahogyan az emberi jogokról szóló általános nyilatkozat határozza meg azokat, akkor világosan válik, hogy ezek kölcsönösen feltételezik egymást, és csak akkor tudunk olyan társadalmakat teremteni, ahol az emberek félelemmentesen tudnak élni. Azt hiszem, hogy hibát követünk el, hogyha hierarchiát állítunk fel újra és újra. Nincs értékbeli különbség. A harmadik generációs emberi jogok esetében ez a fejlődéshez való jog, ezeket nem gondolták át annyira, mint az előbbi két generációt. Ez talán egy másik megközelítés lehetne. Sokkal több mindent nem szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Nagyon fontos a feltételesség nyilvánvalóan, hogyha súlyos emberi jogi esetekre kerül sor, mint például a homoszexuálisok esetében. Feltűnt azonban, hogy a nem állami szereplőkkel kell még szorosabban együttműködnünk ezen a területen. Nem csak azokra civil szervezetekre gondolok, akik a homoszexuálisok jogaiért csíkra szállnak, hanem például ide tartoznak a különböző vallási szervezetek is, amelyek az emberi identitást valamilyen korlátozott módon határozzák meg, és a szexuális orientációt kiveszik ebből az identitás fogalomból. Ez azt jelenti, hogy az olyan nagy szervezetekkel, amelyek nagyon nagy befolyást gyakorolnak ezekben a társadalmakban, szorosabban együtt kell működnünk. Köszönöm szépen, Gomez asszony szó ö... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi mindannyian foglalkozzunk a fejlesztési segélyezés területén az emberi jogok helyzetével. Mind a, mindannyian tudjuk, hogy jó kormányzási gyakorlat és jogállamiság megteremtése nélkül az emberi jogok alig ha biztosíthatók. És nyilvánvalóan lehetetlen a korrupció elleni küzdelem is enélkül. Mindezek a fogalmak ugyanakkor most háttérbe szorultak az utóbbi időben, és egyetlen egy szlogán szolgálatába lettek állítva. Most már nem beszélünk az alapvető eredeti célokról, demokratikus rendszerbe való átmenetről, és sok helyütt azt tapasztaljuk, hogy nem is akarnak demokratizálódni, nem is akarják a demokratikus átmenetet, hanem egyszerűen csak azt szeretnék, hogyha a fejlesztési segélyek útján az Európai Unió legitimálná az ő létezésüket. Az intelligens feltételekhez kötöttség koncepciója tetszik számomra, azonban úgy tűnik számomra, hogy az eddigi fejlesztés politikában az Európai Unióban sem intelligencia, sem pedig feltételekhez kötöttség nem mutatkozott. Sőt, ennek az ellentéte volt a jellemző. Ami a költségvetési segélyeket illeti, ez gyakorlatilag nem más volt, mint egy vak feltételekhez nem kötés. Néhány hozzászóló már mondta, hogy az emberi jogok betartása itt a saját portánkon, az Európai Unió tagállamaiban is fontos kell, hogy legyen. Én beszéltem a saját kormányom képviselőivel, és ők is azt mondták, hogy az emberi jogok azok másodlagos szerepet töltenek be. Hogyha én kimegyek a saját házamban, a saját környékemen sétálok, ott akkor azt látom, hogy épül egy hatalmas toronyház. Néhányan, akiknek van pénzük, és ők ott helyben építik mások kárára azt a toronyházat, számukra másodlagos szerepet játszanak az emberi jogok. Néhány kolléga aztán azt kérdezte tőlem, hogy antek mit tehetnek ezen a területen. Az a gondolat, hogy költségvetési segélyezésre korlátozzuk az intézkedéseinket, ez gyakorlatilag az utóbbi időben legitimitás jel, nyert, különösen amikor Kínával való együttműködésről volt szó. De hát kérdés, hogy milyen területekre terjed ez ki? Kiterjed az emberi jogokra is, vagy csak kereskedelmi kapcsolatokra is, esetleg újfajta gyarmatosításról kell itt beszélnünk. Nem kell, hogy itt Kínával ebben versenyre lépjünk. Európa és Kína más súlycsoportban versenyeznek. Nekünk az emberi jogok területén kell aktívá válnunk, meg kell néznünk, hogy például az arab tavaszból milyen tanulságokat tudunk levonni. Nekünk intelligens kapcsolatokat kell kialakítanunk az ottani kormányokkal, de segítenünk kell a civil társadalomnak is. Nagyon sok olyan társadalmi szervezet, egyesület van, ami kitámogathat minket ebben, és akiket mi is támogathatunk, ahelyett, hogy költségvetési segélyeket nyújtsunk az ottani kormányoknak. Most visszatérek az eredeti kérdésre, mit tehetnek a nemzeti parlamentek, mit tehet az Európai Parlament. Mi erősebb követelésekkel léphetünk föl a saját magunk kormányaival szemben. Korábban itt szó volt például egy tanulmányról. Icak Dávid említendő példaként tényleg szörnyű, hogy egy afrikai gyökerű svéd állampolgár tíz évig kell börtönben üljön. Hányan vannak börtönben, hányan embernek kell börtönbe jutnia még, miközben mi a fejlesztési segét a eddigi feltételeknek megfelelően folyósítjuk. Etiópia a második legnépesebb ország Afrikában. Mit tesz ott az Európai Unió, mit tesznek ott a tagállamok? Gyakorlatilag becsukjuk az egyik szemünket, és nem figyelünk oda az emberi jogok betartására. Ezt láthatok a 2005-ös választások és a 2010-es választások esetén is. Tehát nem működik ez valahol. Mit tehet az Európai Unió, mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy a, ezeket a konfliktusokat megoldja? Ez is a célunk kell, hogy legyen. Etiópia, Eritreja. Nos, itt az emberi jogi problémák a megoldatlan határvitákkal függenek össze. Mi itt nem maradhatunk semlegesek. Aztán egy másik konkrét kérdés. Itt van Angola. Itt az elnök megszakítja a hozzászólót. Nos, mit tettünk Angolában annak érdekében, hogy a bebörtönzött angolaiak helyzetén javítsunk? Köszönöm, és köszönöm, hogy tiszteletben tartják a hozzászólási időt mert ha ez nem így történne, akkor néhány embernek már nem tudnám megadni a szót. Utolsó előtti hozzászól Neofiteor, utána Kaszmerek úr jön, és ezt követi majd a megbeszélésünk második része. Köszönöm szépen! Szeretnénk gratulálni a szervezéshez, ami ezt az ülést illeti, hiszen egy rendkívül fontos témáról van szó, a fejlesztési együttműködésről. Teljes mértékben egyetértünk azzal az alapelvel, hogy érthetetlen, hogy egy olyan ország, amely lábbal tiporja az emberi jogokat, hogy ennek az országnak egyidejűleg fejlesztési segélyt nyújtsunk, miközben ott egy diktatórikus eh, rezsim működik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fejlesztési politika számára rendelkezésre bocsátott forrásokat a diktatúrák a saját céljaikra használják fel. Ugyanakkor azonban látnunk kell azt is, hogy még akkor is, hogyha egy rezsim diktatúraként működik, akkor a szegénység felszámolása mégis sürgető probléma lehet az adott országban. A diktátorok nem tartják szem előtt a lakosság rossz helyzetét, nyomorát, és édeskeveset foglalkoznak az emberi jogokkal is. Ezért helyes megközelítés, ha azt mondjuk, hogy a diktatúrák esetében gondoljuk át pontosan, hogy segélyezést folyosítunk-e. Hiszen az egyszerű, hétköznapi emberek szenvedik ennek a politikának a kárát. Érdemes elgondolkodni azon, hogy lehetnének ösztönzők, amelyek arra sarkalják az európai vállalatokat, hogy ezekben az országokban befektetéseket eszközöljenek fejlesztési célokkal a háttérben, és hogy ezáltal munkahelyeket teremtsenek ezek a vállalatok, és hogy ezáltal ezen országok polgárainak segítsenek. Ha jól tudjuk, akkor Kína ezt az eljárást alkalmazza, és ez pozitív eredményekkel jár a kínai gazdaság számára, és köszönöm. Köszönöm szépen. Kászmarek úr kapja meg a szót. Föl fog olvasni egy levelet a lengyel parlament részéről. Kászmarek úr, a szó. Ezt követően átadom az elnökséget. Köszönöm szépen, elnök asszony, vasárnap választások voltak Lengyelországban, mint önök is tudják, éppen ezért a lengyel képviselők nem lehetnek a mai ülésen jelen, de engedjék meg, hogy az Igazságügyi és Emberi Jogi Bizottság, Parlamenti Bizottság elnökének levelét felolvassam. Köszönjük szépen a közös parlamenti bizottsági ülésre szóló meghívást. Szeretnénk utalni arra, hogy elmúlt vasárnap országgyűlési választások voltak Lengyelországban, így a mi képviselőink nem tudnak részt venni az ülésen. Lengyelországnak az európai parlamenti képviselői felhívták a figyelmünket arra, hogy természetesen nagyon fontos témáról van szó. Ezzel mi egyet értünk, úgy gondoljuk, hogy a feltételekhez kötés és a keleti politikában az ennek a a keleti partnerséggel kapcsolatos politikában, amerről Varsóban értekeztünk, ehhez szeretnek kell jutnia. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a közös külső határainkon az emberi jogokkal kapcsolatos alapelveket megfelelően tiszteletben tartsuk, így például Fehér Oroszországban. Azokban az országokban, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat, ott az emberi jogi szervezeteket és az emberi jogok kibontakozását támogatni kell. Reméljük, hogy itt hosszú távon demokratikus intézmények fognak tudni felelni. Választások esetén mi azokat kell, hogy támogassuk, akik a feltételekhez kötöttséget és az emberi jogokat tiszteletben tartják tárgyalásokat folytattunk a kazaksztáni ellenzékkel és ennek az országnak az iparos, gyáriparos képviselőivel. Az ottani tartózkodásunk alatt voltak halálesetek, sor került sztrájkokra. Ezekért az esetekért az állami elnyomást kell felelőssé tenni. Úgy gondoljuk, hogy a gazdasági szempontoknak és az emberi jogoknak az összekötése esetén nagyobb hatékonyságra kell összpontosítanunk. Ezen a területen még van mit tennünk, különösen e, a Kínával való kapcsolatok területén. Kína egyike a világ vezető hatalmainak, ami a gazdaságot illeti, de ez nem feltétlen igaz az emberi jogokra is. Ugyanez érvényes az Orosz Föderációra is. Nem tudjuk elképzelni, azt, hogy ugyanakkor, hogy megszakítsuk az ezekhez az országhoz fűződő gazdasági eh, kapcsolatainkat. Az Európai Unióhoz való horvát csatlakozással kapcsolatos tárgyalások során beszéltem az egykori Jugoszláviából származó emberekkel, helyszínen is tájékoztottam az emberi jogi helyzetről. Sajnos nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan tudunk az emberi jogok megsértéséről beszélni, anélkül, hogy attól kellene féljünk, hogy a gazdasági és diplomáciai kapcsolatok, amelyek az adott országhoz fűződnek, azok szenvedni fognak a fellépésünk alatt. Ez egy olyan téma, amit az Európai Külügyi Szolgálat eh, is témává tett rövid idővel ezelőtt európai szinten és nemzeti szinten is hangosan kell felszólalnunk az emberi jogok megsértése ellen. Mindannyian tudatában kell, hogy legyünk annak a ténynek, hogy a feltételekhez kötés, a fejlesztési együttműködés esetén nehezen valósítható meg. Amíg az emberi jogi helyzet egy adott országban nem javul, addig sajnos ennek hatása lesz a fejlesztési segélyezésre. Ugyanakkor humanitárius okokból vészhelyzet, szegénység, éhezés esetén ezt a megközelítés módot nem szabad alkalmazni. Praktikusan kell hozzáállunk a dolgokhoz, annak érdekében, hogy a szociális társadalmi hatások azok ne legyenek katasztrofálisak, és szolidaritást mutassunk a legelesettebbekkel szemben. Az Európai Uniónak és a nemzeti eh, tagállamoknak megfelelő alapelveket kell erre kidolgozniuk, fontos az ezzel kapcsolatos eszmecsere a legkülönbözőbb témákban, ez egy tovább lépést igényel nevezetesen azt, hogy az ezzel kapcsolatos eszmecsere az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között további elmélyüljön. Én már előre örülök arra, hogy akár Brüsszelben, akár Varsóban ezzel a témával kapcsolatban eszmét cserélhessünk, és szeretnék a munkáikhoz jó munkát kívánni. Kális úr írta alá a levelet, lesz alkalmunk vele találkozni Brüsszelben. Ja, herzlichen Dank, auch an die polnische... Nagyon szépen köszönöm a lengyel kollégáknak is. Nyilvánvalóan, ha választások vannak, akkor nem tudnak itt lenni. Átveszem most az elnöklést itt a pódiumon, és mivel megteszem ezt így, én is nagy szeretettel üdvözölhetem Önöket az Emberjogi Albizottság nevében. Ez az első ilyen jellegű találkozó, amelyet közösen szerveztünk meg a Fejlesztési Szakbizottsággal, miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és első témaként azonnal az emberi jogok és a fejlesztés közötti összefüggést határoztuk meg. Korábban az Emberi Jogi Albizottságban már volt két találkozónk a nemzeti parlamentek részvételével, egyik alkalommal Berlinben, másik alkalommal pedig Brüsszelben ültünk össze. Emberjogi albizottságként megállapítottuk azt is, hogy nem mindig egyszerű feladat a megfelelő szervezési struktúrát megtalálni, hiszen sokszor a nemzeti parlamentekben máshogy kezelik ezt a kérdést. Van, aki a külügy részeként, van, aki a fejlesztési politika részeként, és van, aki a bevándorlási politika részeként kezeli ezeket a kérdéseket. Az első körben azzal foglalkoztatunk, hogy az emberi jogok és a feltételesség negatívan befolyásolhatja a szegénység elleni küzdelmet. Nem jegyzeteltem nagyon pontosan, de nagyon odafigyeltem, figyelmesen hallgattam a felszólalásokat, és egyetlen egy olyan érvelést sem hallottam, amely azt mondta volna, hogy ez nem ellentmondás. A második körben Arról beszélünk, hogy, az eredménye, hogy eredményes lehet-e az emberi jogi feltételekhez való kötöttség több adományozót magában foglaló környezetben. Which is the added value of this conditionality? Ez a feltételekkel szabás olyan eszközt jelent, amit EU szinten tudunk alkalmazni azért, hogy emberi jogi megközelítést tudjunk érvényesíteni a szakpolitikáinkban. És remélem, hogy ebben a vitában majd néhány választ tudunk tartani, találni erre a kívásra. Korábban hallottuk azt is, de erre is visszatérünk, hogy specifikus eszközöket tesz lehetővé az emberi jogi klauzula, majdnem minden kereskedelmi és fejlesztési megállapodásban, amit harmadik országgal kötünk, szerepel ez a feltétel. És itt viszont az Európai Parlamentnek kell demokratikus ellenőrzést végeznie, és vizsgálnia azt, hogy ezeket az emberi jogi szabályokat, feltételeket hogyan alkalmazzák, és amennyiben ez nem történik meg, akkor a jövőbeni megállapodásokban, ezt hogy lehet bevenni. Jelenleg kettő ilyenről tárgyalunk, az egyik Marokkóval, a másik Kolumbiával kötendő kereskedelmi megállapodás. Ebben a kontextusban nagyon érdekes lenne, hogyha elmondanák a nemzeti parlamenti képviselők, hogy az emberi jogi feltételek az általános fejlesztési politikai keretben a kétoldalú megállapodásokban hogyan működik. És amikor erről beszélünk, akkor meg kell vizsgálnunk számos indokot, ami ellenébe szól a feltételeknek, például a donorok és a kedvezményezettek aszimetriája, önkényes alkalmazás, alárendelés más gazdasági vagy politikai érdekeknek. Hat, nem hatékony volt a, ezeknek a feltételeknek, illetve a kettős standardok alkalmazása. Az előző körhöz hasonlóan most is eh, egy európai parlamenti képviselőt és aztán kettő nemzeti parlamenti képviselőt fogunk meghallgatni. Először Címer asszonyi a szó, jelezte, hogy eh, szót kér, de korábban még nem tudtunk neki szót adni. Címer asszony, jönni a szó. Ja, vielen Dank, Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony. engedjék meg, hogy az első körrel és a második körrel kapcsolatban felvetődött kérdéseket is kicsit kiegészítsem, vagy esetleg provokatívabb módon fogalmazzam meg ezeket. És megnézzem, hogy hogyan néz ki a másik oldalról ezeknek az emberi jogi feltételeknek az érvényesítése a különböző kétoldalú szerződésekben. Ne csak a partner országok szempontjából nézzük meg ezeket, hanem azt is nézzük meg, hogy a saját szerződéseinkkel hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy biztosítsák ezekben a partner országokban az emberi jogoknak a betartását. Tehát a mi oldalunkról, az Európai Unió és annak tagállamai oldaláról hogyan tudjuk ezt biztosítani, és szeretnék ezzel összefüggésben már most utalni arra, hogy például a táp, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos külön megbizottnak a jelentése szerint neki kudarcot volt az a kísérlete, hogy a bizottsággal tárgyaljon arról, hogy az Európai Unió minden kereskedelmi egyezményét, amit fejlődő országokkal köt, olyan záradékkal lássanak el, amiben azt kéri az Európai Unió, hogy meg vizsgálják azt, hogy hogyan érvényesül az adott országban az élelemhez való jutás joga. A bizottság nemet mondott erre, azt mondta, hogy nem érdekelt, ebben nem tartja kívánatosnak megvizsgálni azt, hogy szükséges -e adott esetben a kereskedelmi egyezmények végrehajtásának a felfüggesztése, hogyha megsértik az emberi jogokat. Úgy gondolom, hogy az általunk megkötött, Európai Unióként megkötött és a tagállamok által megkötött szerződések esetében nem szabad hozzájárulnunk ahhoz, hogy az emberi jogok megsérüljenek. Nagyon konkrét példa van sok esetben arra, hogy ilyen történik. Másodszorban arról is szeretnék szólni, hogy kicsikét konkrétabb legyen a dolog. Az elmúlt héten a bizottság egy javaslattal állt elő, mely szerint, hogy azok az államok, amelyek a gazdasági, partnerségi szerződést ne, szerződéseket nem megfelelően eh, dolgoztak ki, illetve valósítottak meg, ők veszítsék el az európai piacra való jutás lehetőségét. Hogyha tehát ezekben az országokban az emberi jogokat megsértik, akkor legyen ez a következmény, hiszen ezek az orsz, akkor tagadjuk meg tőlük a hozzáférést az európai piachoz, ne legyenek, és ne legyenek képesek ugye saját maguk de most ez sokszor ahhoz vezet, hogy nem képesek saját maguk felépíteni a gazdaságot, a, az agrárgazdaságukat, értékesíteni a terméküket, és az végső soron aztán, aztán illemezési problémákat is e, okoz. Tehát az én kérésem az lenne, hogy a másik oldalról is nézzük meg, hogy az emberi jogoknak a megvalósítása a másik oldalról milyen következményekkel jár. Köszönöm szépen. Cimmer azt mondja nem látok jelentkezőket, hozzászólókat. Én mégis szeretném kérni önöket, hogy fontolják meg a dolgot. Van időnk a vitára, van arra időnk, hogy intenzíven foglalkozunk a kérdéssel. Cimmer asszony az első körrel kapcsolatban is vetett föl kérdéseket. A kérdés az lenne, adott esetben, hogy az EKS és a bizottság is hogyan foglal ezzel kapcsolatban állás. Itt a pódiumon ugyan már nem foglal helyet képviselő, de hogyha lent a bizottság képviselője jelen van, akkor kérem, hogy reagáljon ezekre a kérdésekre a DEFCO-tól. úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először bemutatkoznék. Jean-Louis ville hívnak. Kormányzás, demokrácia, emberjogi igazgatóságnak vagyok a vezetője az Európai Bizottságnál. Lenne egy első általános megjegyzésem, ha megengedik, és reagálnék az összes eddigi hozzászólásra. Először is emberi jogi egység vezetőjeként abszolút egyet kell, hogy értsek mindazzal, ami elhangzott. Biztos, hogy nem én leszek az, aki fellépek ezeknek a jogoknak az alkalmazása és érvényesítése ellen. Az alapkérdése kapcsolatban, a feltételekhez szabása kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez egy nyitott vita, egy nyílt vita. Sok kérdés merült föl, és a nagy érdeklődés is bizonyítja, hogy ez egy nyílt kérdés. A feltételekhez való kötöttség az nem egy igen-nem jellegű kérdés. A kérdés az, hogy hogyan, kivel alkalmazzuk ezeket a feltételeket, hogyan tudjuk ezeket érvényesíteni. Egy sor kérdés merült fel, olyan kérdések, amelyeket mi magunk is föltesszünk saját magunknak, a bizottságnak, amikor a támogatási programokat, együttműködési programokat hajtjuk végre. Volt egy sor téma, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ismétlek dolgokat, de voltak olyan kérdések, Kásmarek úr, Tanini úr, legalábbis az ő nevüket írtam föl gyorsan, a párbeszéd szükségességét említették. Úgy gondolom, hogy nem sporolhatjuk meg a párbeszédet azokkal az országokkal, amelyekkel együttműködünk. Hogy aztán ez egy pozitív párbeszéd olyan értelemben, hogy változáshoz tudunk elérni, vagy pedig néha kemény, ahogy néhányan bemutatták. A lényeg nem változik. Mi nem írhatjuk elő a saját szempontjainkat, a lehet véleményünk a helyzetről. Ezt rendkívül fontos fejben tartani. Nem érdemes úgy alkalmazni a szankciókat, hogyha az előtt nem próbálunk meg párbeszédet kialakítani, konfrontálódni. Szankciókkal, vagy korlátozó intézkedések, ha így akarják nevezni, lehet, hogy kényelmesebb így hívni a szankciókat nagyon nehezen alkalmazható eszköz, mert ugye minden vagy semmi, vagy leblokkoljuk, akkor megáll az együttműködés, és ez negatívan hat a lakosságra, vagy nem blokkoljuk le a támogatást, akkor viszont fölmerül az a teljesen legitim kérdés, amit említettek is, hogy hogyan folytatjuk az együttműködést. Itt is szeretnék egy példát hozni, hogy jobban bemutassam az elképzelésünket. Zimbabében, ahogy a biztos úr is mondta, szankció vagy korlátozó intézkedéseket vezettünk be. De a dolgok változtak a részünkről is, a kormány részéről is, az zimbabwei társadalomban. Jelenleg teljes felülvizsgálatát végezzük a helyzetnek. A hatóságokkal együtt végezzük ezt, mert megpróbáljuk megnézni, hogy mit lehet újra visszavezetni, de a legfontosabb, hogy a civil társadalom képviselőivel együtt végezzük ezt, hiszen ő rajtuk keresztül tudjuk felépíteni azt, ami az alapja lehet a jövőbeni együttműködésnek, amikor újra tudjuk indítani azt ezzel az országgal. Persze Zimbabwe mellett más példákat is lehet felsorolni. Nem szeretném, hogy tévedésbe essenek, és nem szeretném, hogyha a nemzeti parlamenti képviselők egy olyan rossz elképzeléssel indulnának haza, hogy itt kétféle elképzelés van, hogy a bizottság más gondol, mint az Európai Parlament. A bizottság ugyanazokat az értékeket, ugyanazokat az elképzeléseket képviseli. A cím, vagy a cél az ugyanaz. Nem a a bizottság igazából azt keresi, hogy közösen hogyan tudunk egy olyan rendszert felállítani, ami lehetővé teszi, hogy jobban figyelembe vegyék az emberi jogi dimenziókat. Hallottam megjegyzéseket arról is, hogy milyen a kapcsolat a között, amit a külvilágtól várunk el, és amit belül teljesítünk. Ugye a sajtószabadságot említették egy sor más példát is. Ez is a vita fontos része. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy ostorozzuk magunkat, de azért próbáljuk és próbáljuk bemutatni a saját gyenge pontjainkat is azért, hogy jobb legyen az együttműködés és a párbeszéd a külső partnerekkel. Utolsó megjegyzésem. Szeretném hangsúlyozni, hogy az összes kérdés, amit említettek, mindenképpen tárgya annak a felülvizsgálatnak, amit Aston asszony, mint főképviselő végez a keretei között. Az emberi jogi politika teljes felülvizsgálatáról van szó. Sajnos ma én nem tudok pontosan tájékoztatást adni erről a munkáról, de majd ha erre sor kerülhet, ez nagyon hasznos vita lesz. A bizottság egy javaslata fog előállni a jövőbeni pénzügyi tervre vonatkozóan, és ott pontosan szerepelni fog, szerepelni fog az emberi jogi dimenzió. Ez a tanácshoz is el fog jutni, természetesen a tagállamokhoz, a parlamenthez is. Véleményt fognak nyilvánítani, hogy ez elégséges hangsúlyt kapott el, vagy fokozni kell, vagy csökkenteni kell ezt a dimenziót, de ez majd egy vitának lesz a tárgya, amit majd néhány hónap múlva fogunk lefolytatni. A bizottság részéről ennyit szerettem volna mondani, sajnos az LKS nevében nem tudok választ adni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ich äh, danke Ihnen. Nos, én is köszönöm az előadását, illetve a megjegyzéseit. Nos, köszönöm tehát. Ha megengedi, úgy gondolom, hogy nagyon helyesen mondta, hogy a parlamentben régóta várunk arra, és nagy érdeklődéssel várjuk az azt a felülvizsgálatot, amely az emberjogi eszközökre vonatkozik, azzal a céllal, hogy azok hatékonyabban működjenek. Várjuk ezt a felülvizsgálatot, nagyon fontos feladatnak tekintjük, és nagyon üdvözöljük, hogy Eston asszony vállalást tett arra, hogy nagy figyelmet fordít erre, és mi parlamentként természetesen szeretnénk nagy mértékben hozzájárulni az ezzel kapcsolatos eszmecseréhez. Egy ponttal kapcsolatosan szeretnék válaszolni önnek, nem tudom, hogy ez a tolmácsoláson múlik-e, de egy nagyon kemény szó hangzott el. Arról volt szó, hogy megvitattuk itt néhány kollégával együtt, hogy nagyon kritikusan kell hozzáállnunk ahhoz, hogy mi magunk hogyan tudjuk elvhűen alkalmazni az emberjogi záradékokat és az emberi jogi standardokat. És ú, én úgy értettem, hogy ön azt mondta, hogy az ön ö, önmagunk ö, túlzott bírálata nem vezet sehová, de én azt gondolom, hogy önmagunk ö, bírálata azért arra jó, hogy felismerjük hibáinkat. Ezért szeretném magamat ismételni, hogyha nagyon önkritikusak lennénk azzal kapcsolatosan, hogy milyen hibákat követtünk el a terrorizmus elleni harcban például, akkor egy olyan országgal szemben, ahol nagyon rossz az emberi jogok helyzete, és ahol a kínzás egy elterjedt gyakorlat, sokkal hitelesebbek lennénk. De Kaiser asszony, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Euh, je n'ai pas assisté. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első részben nem kértem szót, úgyhogy lehet, hogy amit elmondok, az már elhangzott. Minden esetre kérem, hogy jelezze, bízom önben, és akkor jelezze, állítson le, ha ismétlésbe bocsátkoznék. Szeretnék egy olyan témát említeni, ami inkább filozofikus, de egyre inkább elterjed a feltételekkel emberi jogi témákkal kapcsolatos vitáinkban a szabadkereskedelmi megállapodás Kolumbiával, ezt a példát használnám én is, amit már említettek. Úgy gondolom, hogy a parlament szintjén és az új kompetenciával, amit a Lisszaboni szerződés biztosít nemzetközi kereskedelmi témákban konkrétan, ahol együttdöntési hatáskörünk van, az emberi jogi kérdések kicsit kevésbé arról szólnak, hogy biztosítjuk a támogatást vagy nem, mert az emberi jogi téma esetleg kérdéses az adott országban, hanem inkább arról van szó, hogy a megállapodások segítségével, például a kereskedelmi megállapodásokkal rá tudjuk kevelni az országokat mélyreható változásokra. Tehát így az ország átalakulását kívánjuk támogatni, és esetleg hogyha a változás nem megfelelő, akkor be tudjuk-e fagyasztani a megállapodást. Tehát egy teljes ciklust kezdetektől fogva, a megállapodás előkészítésétől fogva, aláíráson keresztül, aztán a monitoringon át, egészen a szankciókig nézzük ezt a ciklust. Nem vagyunk még nagyon messze azért ettől a fekete-fehér igen vagy nemes megközelítéstől, de azért valami már változott úgy gondolom, hogy a kolumbiai megállapodás, amiről már nagyon régóta vitázunk, nagyon jól ismerjük a szomorú eseményeket, a szakszervezeti vezetők megölését, aztán paramilitáris személyek beszűrődését a hatalomba. Nagyon jól ismerjük, hogy eléggé fekete a helyzet Kolumbiában. Az igaz, hogy az utóbbi években, és főleg a Oribe elnök 2015-ről az új hatalomra átállás után már voltak változások, és többek között ez a soha meg nem kötött megállapodás is hozzájárult ehhez, és az utolsó delegáció keretei között fölmerült, hogy mit akarunk csinálni. Ugye sajnos még mindig üldözik a szakszervezeti képviselőket. Aztán az áldozatok kártérítése terén. beleértve, amikor kollektív, politikai, kulturális elnyomás merült fel, aztán a földek visszajutatása. Nagyon sok ilyen téma van, ami már jogi szempontból változott, de még nincs végrehajtva. Akkor mit is csinálunk most? Most felügyeljük, hogy mi történt, mit szavaztak meg, felügyeljük, hogy ez tényekre vált-e és el kell döntenünk, hogy mikor érett meg az idő arra, hogy megkössük ezt a szabadkereskedelmi megállapodást. De hát hogyan tudjuk majd azt felügyelni, hogy nem esnek-e vissza ugyanazokba a hibákba? Hát ehhez van szükség egy monitoring mechanizmusra. És ez az a kérdés, amiről most beszélünk. Ez igazából a bizottsághoz szól, hát a bizottság párbeszédben merül ez föl állandóan. Ugyan, nem aláírjuk a megállapodást, rendben van, de bizonyos lépéseket még el kell várni tőlük. A Kolumbia jó példa, de vannak más esetek is, ahol látszik a fejlődés, az előrelépés, és a mi frakciónk szintjén is ugye a Lisszaboni szerződés új felelősséget ad nekünk, és van egy ilyen elképzelés, hogy ösztönözni tudjuk a változást méghozzá úgy, hogy fenntartható módon az emberi jogi, politikai kulturális, szociális helyzet változzon. Ez egy új perspektíva, most még csak a kísérleti fázist éljük, de úgy gondolom, hogy ez nagyon ígéretes, és a megállapodások megfogalmazásában szerintem meg fogjuk találni ezeket az eszközöket, amelyek a feltételeket sokkal operatívabbá tudják tenni, sokkal operatívabbak lesznek, mint a múltban ez, ahogy működött. Köszönöm, elnök asszony. Thank you, uh, Madame de... Köszönöm, te Kaiser asszony. A európai parlamenti kollégák jelentkeztek hozzászólásra, de hát kérem, igazából a nemzeti parlamentekkel eszmecserét szeretnénk folytatni. Volt egy kérdés Kaiser asszony részéről a bizottsághoz, amire majd megadom a lehetőséget a bizottságnak, hogy reagáljon. De hát szeretném ösztönözni önöket, például az én számomra nagyon érdekes lenne azt is meghallgatni, hogy nemzeti szinten Kolumbiával kötnek-e megállapodást, hogy ezt hogy kezelik. Volt egy konkrét kérdés arra vonatkozóan, hogy van-e valamilyen monitoring mechanizmus, amikor emberi jogi feltételeket szabnak a konkrétan a kolumbiai megállapodásban. Villur, már megint öné a lehetőség bizottság részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek önnel, hogy el kell ismerni a hibákat. A párbeszédet úgy lehet könnyen megindítani, hogy elismerjük a saját hibáinkat is, úgyhogy csak reagálni arra, amit ön mondott. De Kaiser asszony kérdése. Úgy gondolom, hogy nagyon jól leírta, hogy mi lehet ebben az esetben, ugye itt egy kereskedő megállapodásról van szó, de hogy hogyan működhet ez. De vissza le, végig lehet ezt gondolni, és ezt lehet alkalmazni egy másfajta strukturálisabb eszköznél is, vagy szektoriálisabb eszköznél is. költségvetési támogatás esetében. A folyamat az érdekes. Lehet egy startfotót készíteni, akkor ugye többé-kevésbé fekete-fehér a helyzet, inkább valószínűleg fekete. A párbeszéd során meg kell nézni, hogy milyen eszközöket lehet alkalmazni, és hogy ezek az eszközök hogyan hatnak ösztönzőként a helyzet javítása céljából. A biztos úr is mondta, hogy sajnos egyik napról a másikra bármely országról is beszélünk, ez nem fog megváltozni nem mondhatjuk azt, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor ez meg ez történik, akkor radikális változás lesz, és látható lesz a változás, mert szankciókat fogunk bevezetni. Sajnos ez egy folyamat, mondtam az előbb is. Az egyik olyan eszköz, amit mi bizottság szívesen alkalmazunk, ez a civil társadalmaval együttműködés, hiszen a belső nyomáson keresztül, tehát ha belülről érkezik a nyomás a nemzeti hatóságok felé, az a leggyorsabb eszköz. Sajnos Kolumbia esetében nem értek egyet, elnézést, de Kaiser asszony bemutatta a helyzetet, és nagyon jól tájékozott, azt látom. Minden esetre az elképzelés az, hogyha van egy felügyeleti mechanizmus, monitoring mechanizmus, nyomonkövetési mechanizmus, akkor a bizottság részéről ezt úgy alkalmazzuk, hogy minden egyes delegáció meg időszaki felülvizsgálatot végez országról országra, frissíti, hogy mi történt, pozitív vagy negatív változás az egyes országokban. A felügyeleti eszközzel kapcsolatban persze beszéltünk arról, hogy mik a megfelelő paraméterek, melyek a fontosnak tekintett szektorok, melyek a fontos egyezmények. Van egy dolog, tehát egy dolog az eszköz, a másik dolog, hogy milyen eszközöket lehet aztán alkalmazni a párbeszéd folytatására és az együttműködés folytatására. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Keller asszony a szó. Thank you. Um, I mean, we all agree. Köszönöm szépen. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az emberi jogok stb. stb. fontosak, nem csak a külvilág számára, hanem a mi szakpolitikáinkban és itt az Európai Unióban, a tagállamokban, gondolom. Ami viszont hiányzik, a megfelelő eszközök ahhoz, hogy monitorozni nehezen, és előre lehessen jelezni az ideális emberi jogi fejleményeket. Egy fontos elem lehetne emberi jogi hatástanulmány. Néha készült ilyen, de sokszor nem az EU szakpolitikai területeken. Például egy emberi jogi hatástanulmány a szabadkereskedelmi egyezményekre, vagy halászati egyezményekre vonatkozóan nagyon jó lenne. Hasonlóan a kap tekintetében is, amit most reformálunk meg, hiszen itt is meg kellene vizsgálni, hogy milyen hatásai lesznek a fejlődő országokra ezeknek a szakpolitikáknak. Emberi jogi hatástanulmány keretében igazából azt kéne megvizsgálni, hogy ez, ennek a politikának az emberi jogi helyzetre, főleg a harmadik országban, de persze nem csak ott, milyen hatásai vannak. Szerintem, ha ezt gyakrabban végeznénk ilyet, akkor ez segíteni az kereskedelmi megállapodásokat, talán kiderülne, hogy igazából nem is segítik a legszegényebb embereket, vagy a dolgozókat, stb. Egy másik eszköz, ami nagyon hasznos lehetne, egy panaszmechanizmus, például egy ombudsman, vagy egy olyan hely, ahol panaszsal lehetne élni, amikor valaki úgy gondolja, hogy az EU szakpolitika megszegi az ő jogaikat, emberi jogaikat. Most nincs ilyen mechanizmus. Persze a nem kormány szervezetekhez lehet fordulni, ők megkeresik az uniós partnereiket, esetleg petíciót nyújtanak be, de egy megfelelő komoly panaszrendszer nincs itt az EU-ban. Jobb politikai koherenciás eszközt is ki lehetne alakítani, hiszen nagyon sok ilyen emberi jogi sértés sokszor amiatt merül föl, hogy nem koherens a mi föllépésünk. Például a halászati megállapodásokban, megvizsgáljuk, hogy a harmadik országok milyen jövedelemmel rendelkeznek a szegények, milyen bevételi munkalehetőségük van. De a megfelelő mechanizmus kellene kialakítani arra, hogy ne csak a bizottságokban, ne csak a tagállamokban, hanem a parlamentek szintjén is ezt meg kellene vizsgálni. Mi, mint parlamenti képviselők, mi magunk is el tudnánk végezni ezt a munkát. Nem csak állásfoglalásokat kellene készítenünk, meg papírokat, ahol koherensek vagyunk, hanem például két évente készítünk egy jelentést a fejlesztési koherenciáról. Hát ennél sokkal többet lehetne tenni, de azért legalább van valami kiindulás, amit mi magunk el tudunk végezni, és nem kell másokra várnunk. Nagyon érdekes lenne, hogyha jobban megvizsgálnánk, hogy milyen konkrét mechanizmusok léteznek a nemzeti parlamentekben, itt az Európai Parlamentben, hogyan lehet ezeket javítani, jobb mechanizmusokká tenni. Úgyhogy tovább tudjunk lépni, úgyhogy ne csak a vasárnapi beszédeket tudjuk megtartani. A végrehajtás talán még fontosabb kérdés, mint ahogy elvileg megbeszéljük ezeket a szakpolitikákat. Köszönöm. Köszönöm körülnézek, és várom, hogy kikér szót. Hát nem fogom ezt erőltetni. Lehet, hogy a legfontosabb témákat már le is vettük. Az is jó, hogyha nem akarnak beszélni a politikusok csak azért, hogy beszéljenek. Én, legalábbis én magam nagyon sokat tanultam ezen a találkozón a bizottság részéről is, ahogy elhangzott, itt a parlamentben elemezzük az emberi jogi feltételekhez szabást, amikor intenzív eszmecserét folytatunk, és kialakítjuk a szakpolitikákat, és amikor az emberi jogi eszközeinket használjuk. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz kérdések ezek. Köszönöm szépen a példákat, amiket felhoztak. a Fejlesztési Bizottsággal együtt a mai találkozót értékelni fogjuk, meg fogjuk vizsgálni, hogy ezt a formát folytassuk-e. Én első alkalommal vettem egy ilyen részt. Úgy gondolom, hogy ez hasznos volt, persze nem a lengyel kollégák számára, mert nemrég volt náluk választás. Minden esetre gyümölcsözőnek tartottam a mai megbeszélést, és hát remélem, hogy maguk is tanultak ebből az eszmecserétől, és aki Brüsszelen kívülről érkezett, azoknak kellemes itteni tartózkodást kívánok, és kellemes utat hazafelé. Köszönöm.